So, colleagues, let's, let's... Kedves kollégák, kezdjük a normális bizottsági ülésünket. Először is a koordinátorok ülését vázalom. Nagyon repetitív jellegű, de meg kell tennem a jegyzőkönyv miatt a januári és a februári üléseket is figyelembe vettük. A sürgősség a 960-as petícióra vonatkozik, ez a milánói e-shopping mára, és ezzel sürgősség foglalkozunk. A 2018-as tevékenységről a koordinátorok tudomást vettek, és a fennmaradó hónapokban a koordinátorok megállapodtak, hogy folytatjuk a normális eljárást. A titkárság leltárt tart, és a következő koordinátori ülésen tárgyaljuk meg. Itt ajánlások, amelyeket előterjesztettek, tehát az 576 és az 575-ös petíció, ezek 2018-as petíciók, ezen kívül a 400, netes hát is a 408-as nyitva marad, és nyomon követjük, és az 526-ost pedig befogadhatónak nyilvánították. A B témák, két petíciót lezártunk, és számos petíció pedig nyitva marad, és megfelelő elbánásban részesül. Tényfeltáró látogatások, meghallgatások, tudomásul vettük a Valendóra program résztvevőit, és a közmeghallgatás az NV és az ITRA szakbizottságokkal a klímaváltozás elleni stratégia. A koordinátorok további inputot kértek az Európai Számvevőszék 2020-as programjáról, és pedig január 16-áig. Számos dokumentumot javasoltak a néppárt, az egyebek alatt azt mondta, hogy szeretne Baszkföldre szervezni egy tényfeltáró utat az 1525-ös petícióval kapcsolatban az ETA ügyében. Azt akarták, hogy vegyük fel a jegyzőkönyvben, megtettük. Most pedig itt az ideje, hogy üdvözöljük Léna Vasiljutét és Jennifer Alszottot, hogy tartsák meg a 2018-as update-ot a Fit for Purpose címmel, és ez pedig a humanitárius segítség kriminalizációja, és 20 percet adok az előadóknak, és egy PPT prezentációt is hoztam. ó, már ott is van, akkor menjen. Köszönöm szépen, és köszönöm a Peti szakbizottságnak, és ö, nagy örömünkre szolgál, hogy előadhatjuk ezt a témát. A humanitárius segítség kriminalizálatás. A tanulmányban úgy találtuk, hogy a szolidaritás kriminalizációja, kriminalizálása nem vákumban született. Számos dolog vezetett ahhoz, hogy kriminalizálják a szolidaritást azon emberek részéről, akik segítenek a migránsoknak. Tehát az európai és a nemzeti jog eléggé képlékeny abban, hogy itt most mi a bűncselekmény. A migráns csempészés ben különféle fogalmak keverednek, migráció menedzselés, bűnügyi igazságszolgáltatás, védelem, hogy mit teszünk milyen célból, és hogyha a migráns csempészet bűncselekmény, akkor jobban kellene foglalkozni, és igazából a büntető jognak kellene vele foglalkozni. A harmadik tény az az unilateralizmus, az egyoldalúság, hogy nincsen európai szintű megoldás és szolidaritás. Azt láttuk, hogy a felelősséget a civil társadalomra hárítják bizonyos tagállamokban, más tagállamokra hárítják a felelősséget, harmadik országokra, hogy képtelenek megoldani a hosszú távú migrációs és menedékkérelmi ügyeket. A civil társadalmak teszik igazából bűnbakká, és a civil szervezeteket. Most szeretnénk átmenni ezeken a tényezőkön, tehát a jogbizonytalanság. Egy kicsit mélyében is beletekintünk ebbe a csomagba, és a cikk önmagában azt mondja, hogy bárki, aki segít valakinek, aki nem tagja a tagállamnak, segíti a belépést, a tranzitot, migráns csempészés miatt eljárás indulhat ellene. Itt nincs is további ragozás, tehát az ENSZ-ben benne van a pénzügyi haszon. Az ENSZ embercsempészeti jegyzőkönyvében ez benne van, hogy akkor bűncselekmény a migránsok csempészése, hogyha pénzügyi vagy egyéb hasznot hoz a csempészeknek. De az Európai Unió pedig máshogy tekint erre, tehát nem muszáj, hogy személyes haszna legyen az elkövetőnek. négy tagállam a 28-ból felel meg nagyjából az ENSZ előírásának, tehát hogy akkor követel bűncselekményt egy személy, hogyha pénzért vagy egyéb juttatásért, szolgáltatásokért juttatát migránsokat egy államhatáron. Németország, Írország, Luxemburg és Portugália. Azok a tagállamok, amelyek megfelelnek az ENSZ normáinak. Van még egy jogszabály, amely arról szól, hogy mi bűncselekmény, illetve mi nem. Ez, a, ez pedig azt jelenti, hogyha valaki pénzügyi és segíti elő az EU-ban való tartózkodást, akkor az is bűncselekményt követel. Tehát a tranzit migránsok, itt a tranzit migránsokról van szó. Tehát itt megint a pénz ügyi, az anyagi haszon a fő mozgatórugó, a 28 tagállam nem írja ezt elő, hogy anyagi vagy egyéb jellegű haszon vagy juttatás álljon a cselekménye mögött, megkönnyítse a tartózkodást. Az utolsó és legérdekesebb záradék, hogy hogy arról is hallunk, hogy amennyiben egy tagállam kivételeket tesz a humanitárius segítségben. Tehát, hogy a humanitárius segítség mikor válhat bűncselekményé? Azt látjuk, hogy itt is létezik ENSZ iránymutatás a migráns csempészet tekintetében. Tehát, hogyha altruista okokból, vagy jótékonyságból csempésznek migránsokat, az jogszabályban nem meghatározott. Tehát az ENSZ anyagaiban benne van az anyagi haszon, vagy egyéb juttatás. Akkor bűn a migránsok csempészése. Vannak kivételek, például Belgiumban, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Máltán és Nagy-Britanniában. De itt három fokhíjat találunk, tehát hogy nem kötelező, itt nem képez kivételt a humanitárius segítség, és általában hogyha élet és halál kérdéséről van szó, de ez már a nemzetközi tengeri jogban is szerepel. Tehát ez azt jelenti, hogy megvannak ezek az előírások, tehát hogyha valakit megmentek, akkor nem követek el bűncselekményt. Tehát hogyha mondjuk megmentünk egy hajót a tengeren, amely veszélyben van, például, hogy meghalnak, megfulladnak az utasok. Végezetül pedig vannak formális kivételek, de történtek mégis, tehát eljárásokat is indítottak. A kérdés az, hogy ezek mennyire hatékonyak, vagy hogyan lehet jobban garantálni, hogy az előírásokat a gyakorlatban is betartsák ha megnézzük, hogy mi történik Európában, és ezt majd Jennifer fogja utánam vázolni. Egy másik téma pedig az volt, hogy az Európai Unióban nem világos, illetve nagyon nehéz definíciót találni a humanitárius segítségre. De ha külföldre megyünk, akkor eléggé világos definíciók vannak, hogy mi is a humanitárius segítség. Az európai konszenzus szerint a humanitárius segítség célja, hogy választ adjon vészhelyzetekre, hogy csökkentsék, tehát ide tartozik az életmentés, a szenvedés csökkentése, az emberi méltóság fenntartása, és amennyiben ilyen szükségletek merülnek fel, és a tagállam nem tudja megoldani őket, mint Görögország vagy Oroszország, akkor lehet európai segítséget kérni, európai humanitárius segítséget. Másodszorban térjünk vissza az ENSZ emberi, emberi jogvédőkről szóló dokumentuma. Itt azt olvashatjuk, hogyha békés, legális eszközzel történik az emberi jogok védelme, ha ezek veszélyben vannak, akkor arra következtetésre jutunk, hogy a civil szervezetek nem képezhetik eljárás tárgyát, hogyha az Európai Unión belül az emberi jogokat védik. Még akkor is, hogyha ez ellent mondhat néha a migrációs politika céljainak. Nemzeti szinten. Még akkor is, hogyha korlátozóbb a tagállami meghatározás. Tehát a kérdés az, hogy emberi jogvédők kaphatnak egy Szaharov díjat például az emberi jogi karta alapján. Az Európai Parlament nagyon büszke volt, hogy előmozdítja az emberi jogokat kívül, de az EU-n belül is meg kéne nézni, hogy mik történnek. Köszönöm, Lína. Nos, hát miért is tettük napra készé ezt a jelentést? Egyrészt azért, mert 2015-2016 óta, amikor az első ilyen típusú jelentésünk elkészült, nagyon gyorsan változtak a dolgok. Az Európai Bizottság is utalt arra, hogy milyen fajta intézkedéseket is lehetne alkalmazni a humanitárius segítségnyújtás bűnügyi megítélése ellen. Ugye itt kiszolgáltatott sorsú emberek életének mentéséről van szó, és valóban hiányzik a jogbiztonság, és nagyon heterogén az implementáció a különböző tagállamok között a vonatkozó jogszabályoknak. A szankciók és a büntetések alkalmazásának terén is nagyon nagy eltérések mutatkoznak, és ezért is, mint hogyha nem vettük volna figy- vagy nem vették volna figyelembe azokat az, in- azokat az ajánlásokat, amelyeket akár mi magunk, akár más tudományos tanulmányban megfogalmaztunk. Ezért szerettük volna a tanulmányt napra készíteni, és a bizonyítékok fényében megvizsgálni azt. Valóban nagyon fontos fejlemények történtek azzal kapcsolatban, hogy a kriminalizáció és a rendőrségi fellépés milyen komolyan elterjedt azóta. Elképzelhető, hogy önök is találkoztak már olyan esetekkel, mint például az olasz tax, az, az, az, tengeri taxik esete. Measures against NGOs in Italy that took the form of the code of conduct. Uh, és hát itt egy magatartási kódexet kellett megvalósítani voltak megfélemlítési esetek, zaklatások a humanitárius szociális munkásokkal szemben, voltak hajóelkobzások is, például a CI, amely egy német civil szervezet, és ő náluk is, vagy az ő hajójukat is, motorcsónakjait elkobozták a líbiai hatóságok, és hát az európai tagállamok is finanszírozták ezt a líbiai parti őrségi tevékenységet. Az egyik legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban, amit hangsúlyozni kell, az az, hogy az Európai Bizottság kimondta, nincsenek meg azok a számok, azok az adatok, amelyek azt bizonyítanák, hogy humanitárius munkások százai senyvednének a börtönökben de mégiscsak fontos feltenni azt a kérdést a tanulmány elkészítésének szempontjából, hogy a jogi és fiskális zaklatásnak is megvan azért a hatása az emberi jogi munkásokra. Tehát nem csak a konkrét bíróság elé citálásra gondolok. Például Salamadin esete, őt letartóztatták, a munkájának gyakorlása közepette. És hát ugye ő is gyakorlatilag a európai állampolgári alapvető jogai sérültek, még akkor is, hogyha végén nem börtönözték be, de mégiscsak hát az igazságügyi zaklatásnak volt kitéve, peres eljárásoknak, és így tovább. Úgyhogy ez azért mégiscsak egy probléma, és tudjuk, hogy megfényelemlítik igen sok országba az emberi jogi munkásokat, és ez a dinamika is semmiképpen se nevezhető pozitívnak. Egy másik dolog, amiről beszélni szeretnék, nem csak a Search and Rescue a tevékenységi körünk, de tudjuk, hogy ez az egyik legfontosabb, hiszen a földközi tenger a legveszélyesebb tenger, hanem akár a városok központjaiban, vagy a határátkelőken is dolgozó humanitárius munkásokat is zaklatják. Itt például három kilométerre innen a Maximilian Parkban láttuk azt, hogy elkobozták az önkéntesek sátrait, lebontották az ottani állásainkat, és volt egy arra vonatkozó nagyon kontroverz javaslat, hogy esetleg házkutatást tarthatnának azoknál, akikre mm, gyanakodnak, hogy migránsokat rejtegetnek. Nos, hát ha 37.500 ember dolgozik a brüsszeli ö, polgári platformban, ö, csak itt Brüsszelben. Gyakorlatilag az a kérdés merül fel, hogyha ezek az emberek segíteni akarnak migránsoknak, egy fedelet akarnak nekik adni, vagy egy meleg vacsorát, akkor ezzel bűncselekményt követnek el, vagy sem és aztán ne beszéljünk még az igazságügyi és fiskális zaklatásokról, itt vannak a magyar esetek, és hát a helyzet egyre és egyre rosszabb. 2013-ban, amikor a Fidesz kormányra lépett, már akkor is a civil szervezeteket megvádolták, és azt fogták rájuk, hogy külföldi pénzzel migránsokat fognak behozni az országba, és ezzel meg fog változni az egész társadalom összetétele. Ezen kívül ugye azért voltak itt elítélt személyek is 2017-ben egy külön jogszabály jött létre a külföldről finanszírozott civil szervezetekkel szemben, és 2018-ban tovább eszkalálódott a helyzet, mert ilyenkor ebben az évben már a külföldről érkező finanszírozásnak 25%-át adóban be kellett fizetni. Tehát ilyenfajta tevékenységekről beszélünk mi, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyesmit azért nagyon régen nem láttunk Európában. Ugye itt van a Search and Rescue, az Aquarius szinte az egyetlen, amely még a földközi tengeren képes mentőmunkát végezni, és még most is azzal vádolják, hogy környezetvédelmi bűncselekményeket követ el, mm, tehát azt mondják, hogy a humanitárius hajó környezetvédelmi vagy közegészségügyi problémákat okoz, ráadásul még a mafiával is össze, tehát azt mondják, hogy, hogy Olaszországban a mafiával is összedolgozunk. És hát tudjuk, hogy ennek mi a következménye. Az Európai Bizottság is kimondta, hogy egyre többen halnak meg a földközi tengerem, Ugyanakkor minden 18. személy ma, aki át kell a földközi tengeren, meghal az út során. Ez pedig egyenesen arányosan növekedett ez a szám, amióta zaklatják a search and rescue hajókat. Az európai társadalom egyáltalán nem nézi ezt ölbetett kézzel, mert nagyon sokan az utcára vonultak, tehát igenis, és van mandátumunk arra, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk. Rengeteg civil szervezet támogatta mindezt Európa szerte, és Paula Schmidt is itt a parlamentben szeretné bemutatni a munká, munkánkat, és hát nem, nincs ő egyedül, mert az emberek európai állampolgárként is felteszik a kérdést, hogy az ő saját állampolgári jogaik és alapjogaik sérülnek el, hiszen a szolidaritás nagyon fontos lehet. Amennyiben nem tudjuk megtenni ezt a munkát, akkor mi történik? Hát egyrészt a, azt hiszem, hogy itt a az embercsempészettel kapcsolatban a konkrét károkozás esetére kellene bírósági eljárásokat foganatosítani, és aztán ne felejtsük el azt, hogy a bizalom mennyire fontos, akár a jogállamiságba vetett hit, amely erősen sérül, és itt most visszaadom a szót a kollégának a rövid ajánlások megfogalmazására. Tehát az első ajánlásunk, hogy ne legyen kriminalizáció tárgya az a segítség, amely nem minősül csempészetnek, tehát ami mögött nincsen anyagi haszonszerzés. A civil társadalom szolidáris a menekültekkel és a migránsokkal szemben, és ezt el kell ismerni, a tanulmányban pedig eh, bemutattunk eljárásokat, büntető eljárásokat, sőt, már ítéletek is születtek. Figyelnünk kell, hogy hogyan történik a végrehajtás hiszen a törvény, a jog nem elég. És hallottuk ma az Európai Ombudsmant is, az Európai Ombudsman pedig megnézheti, hogy mi van akkor, amikor az európai ügynökségek állítják le az embercsempészetet. Tehát konkrétan akkor mivel jár? Tehát növekedett a bűnözés mértéke, feloszlattuk a bűnszervezeteket, tehát lehetne egy alapos vizsgálatot folytatni. Hogy mit is érnek el, amennyiben embercsempészekkel találkoznak, és embercsempészek meghiúsítják a munkáját. A probléma az az, hogy a civil társadalom és a bűnüldözés között igazából egy fal van. Hiszen a határellenőrzés és a büntetőjog között is egy fal van. Szeretnénk majd egy kézikönyvet is kiadni, hogy mit lehetne ezekkel a különféle mandátumokkal csinálni és szeretnénk független megfigyelésre kombinálni a dolgot. Kriminalizálás esetén meg kell nézni, hogy politikai ügyet is kovácsolhatnak az ügyekből, ahogy az akváriusból is megtették. Az Európai Parlament például meghallgatás is rendezhet, és meg lehetne nézni, hogy mi lett az akvárius sorsa, hogy az Aquarius személyzete most embercsempésznek minősül, vagy nem. A harmadik ajánlásunk pedig azt javasolja, hogy térjünk vissza a hosszú távú migráció felfogásra és a menedékkérelemre, tehát ide tartozik a humanitárius vízumok kiadása is, az Európai Parlament ezt javasolta hogy legyenek legális csatornák az EU-ban. De nagyon fontos a kutatás és a mentési missziók szerepe is. Hiszen az európai határokon és a partokon ott vannak a profi szervezetek, és tudják, hogy mit kell tenni, azonban mégiscsak átpolizitált a helyzet. Mi legyen az emberek kell, akiket megmentenek, akik partra kerülnek és menedéket kérnek. Tehát mi lesz a helyzetük? Mi azt javasoljuk, hogy akiket az Európai Unió megment, tehát ilyen kutatási és mentési akciókkal, azok találjanak valahol felvételt. Még nagyon sok ajánlásunk van. Hát bizonyíték alapú jelentésünk van. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek. Mielőtt a bizottságnak átadom a szót, felkettenünk a kérdés, hogy mi az emberiesség, mik az emberi értékek ma. Szerintem ez a szó elvesztette az értelmét, amennyiben megengedjük, hogy ilyen dolgok történjenek. Igazából egy hátborzongató helyzet van. És az biztos, hogy a gyerekeink és az unokáink minket fognak vádolni. Egyénként, intézményként, tagállamként, de egyénként is. Mit tettél, hogy megakadályozt, hogy ez meg ez történjen? Engem, titeket, mindenkit vádolni fognak majd. úgy gondolom, hogy most ebben a szakbizottságban szégyelnem kell magamat, hogy ez történik a tagállamainkban. Olvasok egy cikket, hogy mi történt Olaszországban tegnap. Döbbenetes. Hogy az orvosok határok nélkül, akik emberéleteket mentenek a tengeren, kockáztatják az életüket, és Salvini azt mondja, hogy büszke vagyok arra, hogy lezártam a kikötőket a halálozási arány egyenesen emelkedik, meredeken emelkedik, a humanitárius segítség, amelyet tengere nyújtanak, az is kriminalizálásra került. Tehát igazából az emberiesség elvesztette a jelentését. És ezek a szavak pedig nagyon komoly szavak. Hogyan, hogyan tudja megvédeni azt, ami történik? Thank you, Mrs. Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mutatni a két kutatónknak, ezért a nagyon átfogó tanulmányért. Nem szeretném kommentálni a tartalmat, hiszen hallottuk, de ha megengedik, akkor szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az első elég nyilvánvaló, hiszen látjuk, hogy amit előadtak, az teljesen megfelel annak, amit mi is teszünk, de önök is hangsúlyozták a bizonyítékok hiányát. És a facilitátor csomagban is figyelembe kell ezt vennünk. Tehát Köszönöm a konceptuális átláthatóságot, hogy mi a csempészet, hogy mi a humanitárius segítség, a szolidaritás. És sokkal több tisztázásra van szükségünk. És örülök, hogy Említették a humanitárius záradékokat. Ezek még bizonyos tagállamokban megvannak, említették a jelentésben, és említették azt, hogy vannak már jogi eljárások, sőt, ítéletek is születtek. Elítélések. Tehát tényleg jogalkotási, olyan jogalkotási eszközről van szó, amely a félrevezetett bűnüldözést irányítja? Szerintem nem. Még egyszer köszönöm, hogy megpróbálnak itt megfelelő koncepciót bemutatni, és szóltak a tengeri mentésről is, Látjuk, hogy a média mit tematizál, és nagyon különböző helyzeteket látunk. Nagyon különböző jogi helyzetekben. Végezetül az utolsó megjegyzésem ugyan uh, ilyen jellegű, hogy elgondolkozunk, hogy mi történik ma, és a média is tanunk. És ismét a félrevezetett igazságszolgáltatást ismétlem. És még egyszer kihangsúlyozom az NGO-k felelősségét. A téma nagyon tág és itt a csempészet elleni fellépés sem tisztázott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aki esetleg nem emlékszik rá, mi rendeltük meg az eredeti tanulmány 2016-ban, Ezután a bizottság az irányelvet átdolgozta, de úgy gondolta, hogy nem fogja most megreformálni. Miért? Miért? Nem. Miért nem nézik meg a részleteket? Tehát miért nincs jogbiztonság, és miért nem alakítják át a jogszabályt úgy, hogy megfeleljen a modern kor követelményeinek? Teszem fel a kérdést a bizottságnak. És a C politikai főosztály ezért frissítette a tanulmányt, most több ammuníciónk van, hogy bátorítjuk a bizottságot, hogy frissítse az anyagot, és hogy átalakítsa ezt a facilitációs irányelvet. Köszönöm szépen a frissítést, és ahogy rá is mutattak, sokunk itt a teremben ellene ítélve. Elítélhetnének, mert én segítettem olyan embereken, akik rászorultak. Tehát igazából ez jó pár éve volt, tehát nem kell most a rendőrséget hívni, de segítettem embereknek. Tehát ne váljunk gépekké. Maradjunk emberek. Margaret Auken. I have to leave, I have visitors group. El kell mennem gyorsan, úgyhogy röviden. Először is köszönöm szépen, és köszönöm, Cecília, hogy ennyire világosan fogalmaztál. Dén, Dánul vagy svédül megfogalmazva a dolgokat, Nagyon hasonlóak a megjegyzéseink. Sajnos Auken asszony Dán kifejezéseket használ, amit a tolmács nem ért. Nos, térjünk vissza a lényegre. Itt világos szabályokra van szükség, amelyeket érték alapon alkotunk meg. És persze mindig van kockázat, de nagyon fontos lenne a tengeri szabályokat, tengerjogi szabályokat alkalmazni. Erről egyébként tudunk is, hát hiszen a hajóknak a tengerjog szerint, a nemzetközi tengerjog szerint kötelességük a bajba jutottakat megmenteni. Dániában, amikor a zsidókat menekítettük a második világháborúban, akkor is hajókon a halászok mentették őket. És hát nagyon sok pénzt kértek azoktól, akiket megmentettek. Aztán ugye Svédországba is sokan átjutottak, és ugyanakkor hát nagyon büszkék arra, ami történt, és senki soha nem vádolta meg ezeket a halászokat azzal, hogy embercsempészek lennének. Most hát azért persze mindig minden attól is függ, hogy éppen a történelmnek melyik oldalán állunk, valóban az olaszokat én sem akarom senkivel, semmivel sem megvádolni, de azért Európában a szolidaritás hiánya a Dublini rendszerben, ugye most erről van tanácskozás a tanácsban is, hiányzik a szolidaritás. Például az én hazám sem vállal elég felelősséget. Tehát én azt hiszem, hogy a problémának ez is lényegi eleme, tehát ezt nem szabad elfelejteni, és talán világosan fogalmazva el lehet mondani azt, hogy az alapvető európai értékek nem engedik meg azt, hogy a humánus megoldásokat ne támogassuk. Köszönöm, Margaret, és köszönöm mindkettőjüknek a tanulmányt, és hát remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Én szerintem le kell zárnunk az ülésünknek ezt a részét, és következik a következő napi rendi pontunk. Én azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg sokkos állapotban vagyok azzal kapcsolatban, amire önök is rávilágítottak. Hát látjuk azt, hogy vannak Európában olyan tagállamok, amelyek tényleg egymás alá próbálnak licitálni, és mi itt az intézményeknél is azt kockáztatjuk, hogy ugyanebbe az irányba indulunk el. Következő napi rendi pontunk a 18-as és a 1247-es petíció, petíció következik, ami szintén ugyanebben a témában van. Paula Schmidt Porász következik. Nagyon örülök annak, hogy itt van, és 5 percben meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Wikström asszony, köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm a PETI szakbizottságnak is, hogy másodszor is foglalkozik ezzel a témával. Most nem a spanyol öm, tűzoltókkal vagyok itt, mert őket szerencsére felmentették, hanem azért, mert Sarah Mardini és Sean Binder esetére szeretném felhívni a figyelmet, akik jelenleg Görögországban vannak, egy nagyon magasan biztosított börtönben humanitárius munkásokról van szó. Az egyiknek a testvére egyébként az ENSZ jó jó szándékú nagykövete is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez is azt bizonyítja, hogy a probléma egyre inkább súlyosbodik. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon. I hope don't count. <laughs> Since I only have four minutes left, I'm sorry if I'm gonna... Úgy látom, hogy csak négy percem maradt. Elnézést előre is a tolmácsoktól. Now, are we the committee fit for Vajon ma délután mi, mint szakbizottság megfelelünk-e a céloknak? Do you think you could start, probably? Um... Esetleg elkezdeni? Igen, de nagyon jó lenne, hogyha akik itt vannak, látnák azt, hogy mi is van a prezentációmban. Technikusok, mennyi időre van szükségük? egy bekiabálásból lehet hallani, hogy egy perc. Could you give me again the name of Sarah? Sa- Tehát Sarah Mardini. Ő egy szír menekült, és néhány évvel ezelőtt vált ismerté, mert Törökországból, Görögországba utazott egy hajón, szíriai menekültekkel együtt a hajó ketté tört, 17 személyből senki se tudott úszni, és miután ők profi úszók voltak, sőt, később még az olimpián is részt vettek, 8 órán keresztül úsztak, és nyomták, tolták a görög partok felé ezt az egyébként éppen süllyedőben lévő hajót, ettől el nagyon is híresek lettek, és az egyik ők egyébként az ENSZ jószolgálati nagykövetévé is vált, a másik, mind a ketten egyébként az olimpián a menekültek csapatában is részt vettek, és a humanitárius válság során Görögországban is részt vettek a munkálatokban, és most megint gyanúsítják őket embercsempészettel, 50 évet is kaphatnak ezért, és sőt egyre rosszabb a helyzet, és az civil tervez, szervezet, amelyben dolgoznak privát befizetésekből tartja el magát, és emiatt még nehezebb a helyzetük, és ezért aztán még a három spanyol tűzoltóhoz képest is még reménytelenebb az ő helyzetük. És ez azt hiszem, hogy az európai állampolgárok szempontjából is szörnyű, akik szolidaritásból segítenek, akár, legyenek akár illegális vagy legális bevándorlók, migránsok, az embereket segíteniük kell, úgy érzik. És hát egyre drámaibb a helyzet a bírósági tárgyalás szempontjából. Előzetes letartóztatásban vannak, és várják Görögországban a bírósági eljárást. Le tudná írni Sara Mardini, és hogy melyik börtönben van mióta, és kérem, hogy azt ezt a kis papírt majd adja át nekem. Tehát Sara Mardini és Sean Binder a két személy. De nem csak ők, de ők a leghíresebbek. Szeretném tudni azt is, hogy hol vannak, melyik börtönben, és elképzelhető, hogy oda el is látogatunk. Úgy látom, akkor a szlájdok is most már működnek, csak öt szlájdról van itt szó. Szerintem ezek nagyon hasznosak lesznek. Hogy megértsék pontosan, mi is történik a bírósági tárgyalótermekben. Úgy látom, itt technikai probléma van sajnos, nem tudják megoldani. Ön nagyon jól, jó előadó, úgyhogy kérem, hogy akkor kezdje el. Nos, hát Remélem, hogy meg tudják szerelni, de nincsen rá időnk. A prezentáció nélkül egy kicsit komplexebb lesz ez a helyzet, de a gondolataimat talán összefoglalva e-mailben is elküldhetem. Most a következőről van szó. A legfontosabb gondolat az az, hogy két év alatt nagyon sok minden történt, sok új fejlemény van, a REFIT bizottsági értékelés rendkívül visszataszító, mert ők azt állapították meg, de ez nem is az. Ez a régi. Igen, köszönöm, még egyszer köszönöm. Nagyon jó, hogy legalább a parlamenti képviselők megkapták. Na, térjünk vissza a lényegre. Egyes pont az összes érintett fél, tehát a védő ügyvédek, a civil szervezetek, kutatók, sőt, még 2018-ban az ENSZ is, a bizottság az összes emberi jogi intézmény egyetért abban, hogy a facilitációs csomag 12-es, illetve 1.2-es pontját meg kell változtatni, mert ez az Európai Alapjogok kartájának megsértését tartalmazza, és az nemzetközi humanitárius joggal is ellentétes. Jaj, de jó, hogy itt van ez a szép kép, mondja a felszólaló. Hát itt van Szara, itt látjuk őt, Nos, tehát itt ezt akartam kiemelni. Az összes érintett fél egyetért abban, hogy ez a konkrét záradék, ezt meg kell változtatni. Az Európai Bizottság semmiféle adattal nem ö, támasztja alá a refit értékelését, és azt mondja, hogy nincsen elég ilyen eset, és ők ezért azt ö, mondják ki, hogy a csomag nem volt hatékony, főként a büntetőjogi facilitáció és a humanitárius segítségnyújtás közötti különbség szempontjából. És itt pont erről van szó. Hét tagállamról van szó, amelyek már a nemzeti jogrendjükbe átültették ezt az irányelvet. Ezekben az esetekben is a kriminalizáció útjára lépnek, és a bizottság is elismeri azt, hogy azt kockáztatjuk, hogy a jelenlegi formában fenntartják ezt az irányelvet, és azt gondolom, hogy gyakorló jogászként elképesztő azt hallani, hogy tényleges kockázata van annak, hogy kriminalizálják az ő tevékenységüket, és a bizottság azt mondja, hogy nem is, hogy ez igaziból nem problémás, ami pedig arra világít rá, hogy az Európai Bizottság nem ismeri a nemzeti eljárásjogot. Mi legalább 80 ilyen esetet találtunk, amikor kriminalizáltak olyan személyeket, akik menekültek vagy nemzetközi oltalomra jogosultak, és őket segítőket állították bíróság elé. Itt a különböző érintett felekkel kell találkozni. Nagyon szép, nagyon jó az, hogy van itt egy jelentés 2018. augusztusából, de ez jogi szempontból nem köt senkit, és ezért az eljárásokban nem lehet ezt alkalmazni. Mert mint tudjuk, a jogállamiságban csak a pozitív jogot alkalmazzák a bírók a bizonyítékokkal együtt. Nos, hát mit lehet tenni, hiszen a 2014-es, a 214-es cikk kimondja, hogy az Európai Parlamentnek kell meghatároznia a kereteit a humanitárius segítségnyújtási műveleteknek. Én szerintem a mostani héten, amikor 70 évet ünnepeljük az emberi jogok európai nyilatkozatának, kimondtuk azt, hogy az emberi méltóság, a jogállamiság, az emberi értékek, az igazságosság és a szolidaritás a vezérlő elveink. Most hát mi mit kérünk? Azt, hogy egyetlen egy szót változtassanak meg az 1.2-es cikkből, ne a mély, hanem a sol szerepeljen ebben a cikkben. A rendeletet kell megváltoztatni, illetve ezt az irányelvet kell megváltoztatni, és így ezzel a nemzeti jogra nézve ez kötelező jellegű lesz. Köszönöm szépen. És én pedig önnek köszönöm. Úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú ez a kis változás. Most nagyon érdekes lesz a bizottságot újra meghallgatni, Mári Debriövr, öné a szó. Most erről. Köszönöm. És köszönöm a petíció benyújtójának a prezentációt. Örülök, hogy hallom, hogy az ügyfeleit sikerült tisztáznia, és sajnálattal hallom az új eseteket, és ismét szeretném megismételni, hogy állandóan választ keresünk, és azt kérjük, hogy értesítsenek minket ezekről az esetekről, ezekről az elítélésekről. Alapvető fontosságú számunkra, hogy megvizsgáljuk ezeket az eseteket hát amennyiben nem tanulmányoztuk őket még. Tehát kérem, adják meg ezt az információt nekünk. Amióta legutoljára találkoztunk, a bizottság álláspontja nem változott. Most nem fogom megismételni azt, amit már elmondtak. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az európai jog nem kriminalizálja a humanitárius segítségnyújtást. A kiértékelésben nem volt jogalkotási revíziónak helye, és itt uh, a félre vitt igazságszolgáltatás fogalma már többször elhangzott, félrevezetett büntető eljárás, és nagyon fontos az, hogy hogyan tudnánk ezt a dolgot minden szinten továbbvinni. Már részt vettünk a legfőbb NGO-kkal múlt májusban egy megbeszélésen, és itt fontos, hogy egy IT platformot is létrehozzunk minden érdekelt NGO-nak, és ez igazából egy meghívó. A tagállamok is létrehozhatnának olyan központokat, ahol az információkat és bizonyítékokat begyűjtik, amelyeket még mindig hiányolunk. Még nem kaptunk pozitív választ, de ma megírom, és az Eurojust-tal is tárgyalunk, hogy legyen egy különleges ügyész a migráns csempészet tekintetében. Tehát ez a specializált ügyész például kaphatna egy task force-t, egy akciócsoportot, de most a figyelmüket szeretném arra is átirányítani, hogy rengeteg aktuális eset van, hogy kriminalizálják a segítségnyújtást, és ide tartoznak bizonyos mentési műveletek is a földközi tengeren. Köszönöm. Köszönöm. Tehát most akkor, hogy csináljunk egy, alkossunk jogot, vagy nem, erre nem volt válasz. De most a tagoknak adom át a szót, Cabezon Ruiz asszony. Köszönöm szépen. Hát először is azzal kezdeném, hogy meg szeretném köszönni a petíciók beterjesztőinek a petíció elkészítését. Nem, mondjuk, nem mondhatjuk azt, hogy szerencsére, már otthon vannak a szevíjai tűzoltók. Nehéz volt egyébként az ő helyzetük. Végül is májusban rendeződött az ügyük. Mindenesetre a petíció jogbiztonság, jogbiztonság hiányára mutat rá. Tehát itt nem értelmezésbeli problémáról van szó, hanem egy mechanizmus hiányáról. Itt az Európai Unióban nem engedhetjük meg azt, hogy kriminalizálni lehessen a humanitárius segítségnyújtást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyiben a jogi értelmezéssel kapcsolatban problémák merülnek fel, akkor, egy, akkor nem lehet szankciókat sem foganatosítani. Ezzel azt akarom mondani, hogy valami nem világos számomra. Én azt látom, hogy ez az irányelv vagy nem adja meg a szükséges jogbiztonságot, vagy pedig nem megfelelőképpen értelmezik a tagállamok. Úgyhogy valamit mindenképpen tennünk kell, és szerintem pontosan azért, mert nagyon súlyos helyzetről van szó, és olyan kérdéskörről, amely szinte napi szinten jelentkezik a partjainknál. Ezért fontos lenne az, hogy ne csak az Európai Bizottság egy megfelelő jelentést készítsen az értelmezéssel kapcsolatban, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy ennek az implementációját biztosítsa, hanem a LIBE szakbizottság részéről is egy jelentést kellene írni arra vonatkozólag, hogy vagy írjuk át ezt, a jel, ezt az irányelvet, vagy pedig a korrekt implementációját biztosítjuk. Köszönöm. Thank you, Soledad. Köszönöm, Soledad. Angela. Igen, és akkor, akkor utána, utána átadom a szót Angela után. Köszönöm szépen, Cecília. Az előbb, amikor Óreli uh, asszonyal beszéltünk, akkor a, az Európai uh, Unióba vetett bizalom hiányáról is uh, elmélkedtünk. Szerintem nagyon komoly helyzetről van szó, és ezért felismerül bennem az a kérdés, hogy nem gépekké kezdünk válni, mint hogyha egy olyan szervezetté kezdenénk válni, amely már szinte súrolja a úgy, vagy a büntetőjog határait, mert emberekről beszélünk. Ez gyakorlatilag egy szervezett gyilkosság, tömeggyilkosság, ezt nem is lehet máshogy nevezni, és ugyanakkor kriminalizáljuk azokat az embereket, akiknek még megmaradt a lelkiismerete, és segítik ezeket a szerencsétleneket. Az Európai Unió a nemzetközi követelményeknek sem felel meg. Nem tudom, hogy ez az irányelv a nemzetközi tengerhajózásra vonatkozó szabályokat átírja-e vagy sem, mert itt vannak ellentmondások is. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben ellentmond az Európai Unió alapjogi kartájának is, tehát mindennek. És utána attól félünk, hogy, vagy attól, azon csodálkozunk, hogy, hogy a fasizmus növekszik. De hát mi meg milyen politikákat végzünk? Azt gondolom, hogy a nemzetközi kötelezettségeink, az emberek iránti kötelezettségeinkhez tartozik hozzá az, hogy több ezer emberéletet mentsünk meg, akkor is, hogyha illegálisan lépnek be az Európai Unió területére. Lehet így vagy úgy nevezni őket, mégiscsak arra van szükség, hogy nagyon sürgősen módosítsuk ezt az irányelvet, amelyet facilitációs vagy segítségnyújtási csomagnak neveznek. Nagyon fontos lenne, hogy az ENSZ tengeri jogi um, egyezményeire, a különböző ENSZ um, jegyzőkönyvekkel uh, összhangba hozzuk ezt, beleértve az Európai Unió saját alapjogi kartáját is, mint hogyha ezt is elfelejtenénk arra is emel, emlékeznünk kell, hogy minden egyes nap, amikor nem teszünk valamit, akkor emberéletek vesznek el, és a civil szervezetek, mint ahogyan ez is, amelyik ezt a petíciót benyújtotta, nem kapják meg a segítséget, amellett, hogy minden nap emberéletekért küzdenek, és ráadásul az Európai Unió számára értékes munkát végeznek, hiszen az Unió maga nem képes megvédeni ezeket az emberéleteket. Képesek vagyunk arra, hogy konfliktusokat tápláljunk, ugyanakkor azokat az embereket nem tudjuk megvédeni, akik a konfliktusok elől elmenekülnek. Líbiával kapcsolatban mindig azt mondják, hogy a régi a régi um, embercsempészek ma um, parti őrséghez csatlakoztak, és hát uh, én igaziból azt kérdeztem, kértem, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és az Európai Bizottság írásban adjon választ ezen új információkra, és a PETI szakbizottság, tehát a mi szakbizottságunk egy szóbeli kérdéssel kellene éljen, a plenáris kérdésen, plenáris ülésen állásfoglalással együtt, annak érdekében, hogy a bizottság módosítsa ezt az irányelvet azonnal, azonnali hatállyal. Ezt nem lehet megengedni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Angela, Beatrice. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök annak, hogy itt van Paula, mert ez is azt mutatja, hogy közben ugye az az ügy megoldódott, de ő mégis újabb eseteket, legalább annyira súlyos eseteket hozott a tudomásunkra. Tényleg botrányos, undorító az, ami itt történik. Be kell fejezni azt, hogy a humanitárius segítségnyújtást kriminalizáljuk, Ugyanakkor nem szabad az Európai Uniót sem kriminalizálni, hiszen az Európai Unió a saját korlátaim belül azért mégiscsak tesz valamit. 2015-ben az egyik legnagyobb problémánkra hívta fel a figyelmet a válság, az, hogy nincsen koordináció, és hogy a nemzetközi jognak sem felelünk meg. És ez nem csak egy jogi probléma, hanem bizony több ezer ember élettel fizetjük meg ezt. A paralízis és a koordináció hiánya miatt az emberek az utcákra mentek az unió azért, hogy az unió az emberi jogokat tiszteletben tartsa, hogy szolidáris legyen. És egyébként Merkel asszony is erről beszélt a múlt héten. A Mare Nostrum után a Triton művelet kezdődött meg, ezzel is nagyon sok probléma volt azután a Sofia után, Mm, képtelenek voltunk ezt egyáltalán meghosszabbítani, és Mogherini asszony most megpróbálja a helyzetet megoldani. Közben 200 ezer ember életet azért sikerült megmenteni a földközi tengeren, de ez sem elég. Teljesen világos az, hogyha nem vagyunk képesek egy szót megváltoztatni egy jogszabályban, akkor mire vagyunk mi itten jók? A mélyt solra kell változtatni. Az önkéntes hozzáállást, amely a tagállamok rövidtávú választási céljaihoz kapcsolódik, egy sol, tehát kötelező, vé, kötelező értelmű szóval kell felváltani. Elnök, nagyon nagy csúszásban vagyunk, fel kell gyorsítanunk a munkánkat viszonylag későn kezdtük. Biztos vagyok, Paula, hogy egy perc alatt össze tudod foglalni. Igen. A világ megváltoztatása óriási kihatással lenne a különféle jogalkotásokra is, és a különféle nemzeti parlamentekben zajlik a jogalkotás. De szükségünk van a humanitárius segítségre az Európai Unión belül. Én úgy gondolom, hogy a prezentációmban a 214-esben bemutattam, tehát amikor humanitárius műveletekről van szó, erre nem sikerült kifejleszteni megfelelő politikát. Itt vannak a csempészet elleni politikák, ez rendben van, a csempészeknek börtönben a helye a déli határon dolgozom jogászként, és látom a az embercsempészet áldozatait. Ismerem a történeteiket, tudom, hogy mi mentek keresztül, hogy Európába jöjjenek. És a humanitárius műveleteknek pedig valamilyen keretet kell adni. Tehát, hogy most kaphatnak-e menekül státusz, vagy nem, tehát valami oka van, hogy ide jönnek. De nem csak a humanitárius dolgozók, hanem az NGO-k, az európai polgárok, azok, akik szolidaritásból, humanitásból cselekednek, és segítenek ezeknek az embereknek, akik borzalmas viszonyok elől menekülnek. Hiszen nem tudnak dolgozni, nem tudnak házat bérelni, és az európai polgárok pedig az európai értékek alapján segítenek nekik. Ezért van Európai Unió, mert osztjuk ezeket az értékeket. Az európaiak segítenek ezeknek az embereknek. És nem csak az NGO-k, hanem az európai magánszemélyek is borzalmas vádakkal szembesülnek emiatt. Ezt se felejtsük el. Köszönöm. Valószínűleg tetszik majd, amit végkövetkeztetésként elmondom. Tehát nyitva hagyjuk, szerintem küldjünk egy levelet az olasz kormánynak, hiszen a, az újságokban, a tegnapi újságokban döbbenetes volt olvasni. Tehát küldjünk, és a görögöknek. Tehát küldjünk a görög hatóságoknak is egy levelet Sara Maldini és Sean Binder helyzetéről, hogy milyen körülmények között vannak, és hogy hol tart a jogi eljárás ellenük, hol tart a büntető eljárás ellenük. De a leglényegesebb pont természetesen, hanem a bizottságot is megkérdezem Dimitros Avramopoulos-t, illetve küldünk neki pont erről egy levelet. És pedig egy olyan kéréssel, hogy vizsgálja meg, hogy a humanitárius segítség aluli kivételeket nézze meg. És hogy nézze meg, hogy induljon el végre a folyamat. A módosító folyamat. De mik a legfontosabb petíciók, amelyekkel foglalkozunk az idén? és az egész ciklusban. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy rámutatott a fontosságára, a bizottság pedig vigye magával, amit itt hallott. Még egyszer köszönöm, hogy emberek és hogy emberi segítséget nyújtanak, és köszönöm, hogy még egyszer ilyen messze eljött, hogy szóljon nekünk a tragédiákról. Most pedig áttérjük a következő témára, amely nem egy, amely a 420-as petíció az EU-Törökország egyezményéről. Igazából ez nem egyezmény, ez csak egy nyilatkozat. Ez a jogi jelentőség annyi, mint egy sajtó tájékoztatónak. Itt van a bizottság, Ryan úr képviseletében, átadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a bizottság már kifejezésre juttatta, a május 28-i eredményeinket frissítettük. Az EU-Törökország nyilatkozatot 2016 márciusában kötötték meg, és teljesen megfelel az európai és a nemzetközi jognak. Lehetővé teszi a illegális migránsok visszajuttatását, illetve azokét is, akiket nem fogadtak be menekültként a biztonságos származási ország vagy tranzitország miatt. Sok érintett kritizálta a bizottság megfigyeléseit, ahogy a petíciót benyújtó is. Törökország biztonságát általánosan kell megítélni, de egyénileg is, és az európai jog, és mindig ez történt. Tehát az Európai Uniónak meg kell lenni győződve arról, hogy Törökország biztos ország. És az EU-Törökország nyilatkozat pedig eh, konkrétan rámutat, hogy a biztonságos harmadik ország koncepciója meg kell, hogy feleljen a menekült ügyi irányelvnek. A bizottság állást foglalt Törökországgal kapcsolatban, tehát biztonságos harmadik ország, szíriai és nem szíriaiak visszafordítása esetében, akik nem befogadhatók. Ez pedig a jogi keret, a török jogi keret felülvizsgálata után történt, és Törökország segíti a menedékkérőket, és a török hatóságok pedig garanciát adtak a visszatért menekülteknek. Tehát mindig van egy egyéni kiértékelés Törökország helyzetéről, ami az egyes kérelmezőkre vonatkozik. Tehát körülbelül kettő év telt el a megállapodás óta, a nyilatkozat óta, tehát egyéni elbírálások vannak, és több fokozaton is döntés születhet, a feljebbviteli fórumok dönthetek úgy, hogy Törökország nem biztonságos ország egy bizonyos kérvényező számára, de az esetek nagyon nagy számában az első fokú intézmény, hatóság dönt, és el se írja a bíróságokat. A legmagasabb fogon eljáró görög bíróság egy múlt szeptemberi határozatában úgy találta, hogy Törökország elvben olyan ország, amelyet har- biztonságos harmadik országnak lehet ebben a konstektusban nevezni. De említettem, ez mindig egyedi elbírálás kérdése. Most egy utolsó megjegyzés még Törökországhoz. Ismert tény, hogy az emberi jogok helyzetének sok aspektusa van Törökországból. Sok mindent kritizál az Európai Unió az emberi jogok helyzetét tekintve, főleg a bővítési folyamatban. De az ebben a kontextusban való megítélés az arról szól, hogy hogyan ítéljünk meg embereket az EU-Törökország nyilatkozatban. Tehát akik Görögországba átjutnak és visszaküldik őket Törökországba. Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy Törökország a legnagyobb menekült befogadó ország a világon. A menekülteknek nyújtott segítség normája viszonylag magas, tehát magas szintű segítséget kapnak, ha összehasonlítjuk ezt a globális helyzettel, hozzáférhetnek az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, munkaerőpiachoz, és kapnak szociális gazdasági támogatást is. Emlékeztessünk arra, hogy az Európai Unió jelentős segítségét nyújt Törökországnak. Tehát van egy ilyen európai eszköz, amely Törökországnak jár, ha jól tudom, 2025-ig, és 6 milliárd eurós összegről van szó. Kiváló. Köszönöm. Biztonságos harmadik ország, de egyidejűleg tudjuk, hogy biztonságosabb, mint az a harmadik ország, ahonnan származnak a menedékkérők. És török származású emberek is kaphatnak Európában menedéket, ha Törökországból jönnek? Ezt se felejtsük el, tehát megnyitom az eszmecserét a kollégák számára. Senki? Mr. Marias? Marias úr? Ja, brödre, πρώτα απ' όλα Köszönöm. Elnök asszony, lenne egy megjegyzésem. Tehát itt nem egy nemzetközi szerződésről van szó, egy közös nyilatkozatról, és a jogi hatája nem olyan, mint egy egyezménynek. És az Európai Bíróság is így látta. A nyilatkozatot mindenképpen úgy kell kezelni, mint egy nyilatkozatot. Másodszorban több ezer menekült és illegális migráns jött a görög szigetekre. Tudjuk, hogy a török rezsim antidemokratikus rezsim, igazából nincsenek jogok Törökországban, és senki sem utazhat szabadon. Kérdezzük meg ezt a sok ezer menekültet, aki az égei szigeteken van van olyan, akiket börtönben zárnak. És Törökország az embercsempészekkel is együttműködik. Ezt se felejtsük el. A több ezer menekült és illegális migráns van a görög szigeteken. A szárazföldön is, a görög szárazföldön is sokan vannak, és mindig jönnek a hajók Törökország irányából. És Bulgáriába is van mozgás Törökországból, onnan meg Görögországba, a szárazföldön. A bizottság vizsgálja meg ezt a helyzetet. Tehát küldjünk egy üzenetet Törökországnak. 6 milliárd eurót kap Törökország a menekültekért, másrészt meg egy vaskos üzleteket kötnek ott az embercsempészekkel, és Görögország esetében is visszaélnek. Tehát a, a török hatóság visszaéle a pénzekkel, mert a menekültek nem utazhatnak szabadon, akkor hogy jutnak át Görögországba? a görög hatóságok nem tudják már kezelni a helyzetet, nem, és nem juthatnak el a szigeteken lévő menekültek a görög szárazföldre. Ezek az emberek nem akarnak Görögországban maradni, más országba akarnak tovább menni. Ez pedig az Európai Unió felelőssége. Hiszen befejeződött az áttelepítési program. 30%-ot elvittek Németországba, 25-öt Franciaországba, Lengyelország meg Magyarország egyáltalán nem vett senkit. És Görögország nem bírja már ezt a terhet elviselni. Konkrét intézkedésekre van szükségünk. Törökországgal szembeni szankciókra, mert Törökország nem tartja be a vállalásait és a Frontexnek és a határrendészetnek is jobban kellene dolgoznia. Tehát az Evrosz folyónál nincsen határellenőrzés, és az áttelepítés programját is át kell vizsgálni. Ezen túl még további jobb menekültügyi eljárásokat is kell folytatni, tehát a jogállamiság Görögországban jelen van, de három év, amíg egy menedék eljárás véget ér. És itt is visszaélnek az emberi jogokkal. Tehát, hogyha valaki beadja a menekültügyi kérelmét, három év múlva zárják le az ügyet. És akkor ennek következményei vannak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. De most ez nem ezzel a petícióval függ össze, most erre a petícióra koncentráljunk, ha lehetséges. Szeretném összefoglalni. Szarianopoulos úr, nagyon rövid, legyen nagyon rövid, mert egy fél óránk hiányzik. Elnök asszony, köszönöm a szót az Európai Unió és Törökország közös nyilatkozatáról van szó. De ettől függetlenül van egy megállapodás az Európai Unió és Törökország között és a görög kormány között. Törökország pedig független, eh, felelős azokért, akik eh, eljutnak a görög szigetekre, akik nem érik el a görög szárazföldet, és a szigeteken maradnak. Tehát ez a szerződések megsértése. És nagyon sok kérdés merül fel. Tehát például, hogy Törökország biztonságos harmadik ország-e? Tehát egy alakart biztonságos ország, tehát van, van amikor az, van amikor nem az. Tehát ez a politikai lókufárkodás. A mi esetünkben az első görög sziget, az Európai Unió, a migránsok számára. Nem tudom, ki tudjuk-e jelenteni, de nagyon sok kockázat van. Az illegális menekültek, az illegális migránsok jelen vannak, és igazából egy háborús országból menekülnek, nem tudnak hova menni. Afrikán, Afrikából mennek el máshova, ez realitás. Görögországban, Olaszországban, de a többi tagállamban is. Tehát tényleg a, foglalkozunk a lényeggel. Tehát milyen álláspontot képviselünk a menekültekkel kapcsolatban? a Genfi feltételeket be kell tartani. Köszönöm. Senki nem mutatott nekem irányt, szerintem minnyáján tudjuk, hogy miről van szó. Szerintem kimerítettük a lehetőségeinket. Angelától és a többiektől is hallottuk. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk. Megtettük, amit megtehettünk, és most szerintem ezt a petíciót le kell zárni. Hát ezt tehetjük most. Igazából mást nem tehetünk. Itt van a segítségnyújtási irányelv, és ezen dolgoznunk kell. De igazából nem látom okát, hogy nyitva hagyjuk. Akkor ezt a petíciót lezárjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miután a kérdés óriási horderejű, egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy lezárjuk itt egy nagy politikai kérdésről van szó, és ennek nyitva kell maradnia. Ne haragudjon, köszönöm, vagy hát már megtettük azt, amit tehetünk, és nagyon sok más petíciónk is van, és az irányelv sokkal fontosabb. Ezzel kapcsolatban el kell mondjuk a petíció benyújtójának, hogy kimerítettük a lehetőségeinket, és én azt hiszem, hogy a kollégák ezzel egyetértenek. Lezárhatjuk. Máriász úr, szerettem volna meghallgatni a javaslatát. A mi ECRS javaslatunk a következő. Először is ezt a petíciót el kellene küldeni a külügyi szakbizottsághoz, mert egy nagyon komoly kérdésről van szó. Másodszorban pedig az Európai Bizottságtól is kérhetjük azt, hogy elemezze a helyzetet, hogyan lehet Törökországgal szemben szankciókat foganatosítani. Harmadsorban pedig nyitva kell maradjon ez a petíció mert az összes többi petícióval kapcsolatban, amelyek még a görögországi menekült helyzettel kapcsolatosak, akkor azokat nem zárjuk, illetve ha azokat nem zárjuk el, akkor ezt se zárhatjuk le, mert ugyanarról a kérdésről beszélünk. Ne haragudjon, a következőket tudom elmondani. Az afet semmi köze a Erdogan és az állam és kormányfők közötti megállapodáshoz. Ez az intézmény amúgy is elmondta, hogy a törökországi megállapodás elképesztő szerintünk, ezt nem is lehet megállapodásnak hívni, és ugye mi a migrációs kérdésekben társ jogalkotók vagyunk, de most ugye átnevezték EU-Törökország nyilatkozatként apostrofálják, és mint ilyen, ennek az intézménynek nincsen beleszólása. A jogalappal kapcsolatban megtámadhatjuk még ezt. Ne legyünk naívak, tudjuk, hogy sajnos a legjobb az az, hogyha lezárjuk ezt a petíciót, és azt hiszem, hogy a kollégák támogatnak is engem ebben. És tovább kell mennünk, sokkal-sokkal fontosabb kérdésekkel kell foglalkoznunk. Én elmondtam, hogy az ECR álláspontja hogy néz ki. Jó. Igen. Rendben. Akkor jöhet a következő petíció, ez a 75-ös számot viseli, és a nehéz helyzet a migráns munkavállalók esetében Foggia Olaszország, és Szárjanopoulos úr kéri, hogy azonnal, nem, bocsánat, egyet átugrottam. Hát ez egy őrület. Elnézést kérek. 20-as. A 20-as következik, nem a 21-es. Ez a 0620 és 225-ös petíciók. Farmakis úr a petíció beterjesztője itt van, és ő neki meg is adom a szót maximum 5 percre. Thank you very much, uh, Chair Wickstrom, for your leadership and, uh... Köszönöm szépen hogy elfogadták a petíciónkat, hogy megtárgyaljuk. Úgy tudjuk, hogy az Olaf Görögországban vizsgálatokat folytat abban a témában, amire a petíciónk is vonatkozik. Már 21 éve dolgozom a görög civil társadalomban, és ezek a dokumentumok, ezekkel a dokumentumokkal bemutattuk, hogy a görög állam nem tesz eleget nemzet és nemzetközi kötelezettségeinek, hiszen nem mutat be, tehát nem a normákat nem tartja be, mutatok egy képet, tehát az újságokban naponta láthatunk ilyen híreket, Dunja Miljatovic bizottság részéről pedig eh, a görög szigeteken járt, főleg Lesbos és Számosz szigetén. A görög állam nem tud megfelelő lehetőséget nyújtani a menedékérőknek, migránsoknak 1,6 milliárd eurós támogatás ellenére sem. A legtöbb pénz felszívódott. Azt láttuk, hogy visszaéltek a közbeszerzési folyamatokkal, és több nyomozás is zajlik, tehát például a catering tekintetében korrupció van, az átláthatóság és a jó akarat mindenhol hiányzik. Tehát látjuk, hogy milyen házakban laknak a migránsok. A petíciónkban azt is hangsúlyozok, hogy a görög állam vétett a görög törvény ellen is a közbeszerzési folyamatokban. Amit javasolunk, az az, hogy maradjon nyitva a petíció, folytatjuk a nyomozást, és azt javaslom, hogy a Peti Szabizottság és az Európai Parlament egy tényfeltáró bizottságot küld Görögországba, hogy tájékozódjanak a helyzetről az Olaf jelentés alapján. Reméljük, hogy ez nem sokára publikálásra is kerül. Ahogy tudják, a menedékkérők összszáma 65 ezer. Ez egy fontos szám, de igazából az 1,6 milliárd euró nem elégséges, amit a bizottság különféle eszközeiből kaptunk. Eleni Taku nem tud jelen lennünk, és Maria Paraszkeva és Rania Papadopoulou sem, de most megköszönöm, hogy felolvashatom a témámat. Köszönöm. Tehát, amikor Görögországba érkeztem, a helyzet olyan volt, hogy nagyon szegénységes volt életek bekerült ez, visszaéltek az emberi jogokkal. A humanitárius válságban Görögország óriási problémával szembesült, és úgy néz ki, hogy a kormányzat nem vesz részt ebben a dologban. A kollégám említette, hogy az EU 1,6 milliárd eurót juttatott el Görögországba, hogy eleget tegyen emberi jogi kötelezettségeinek. Az Európai Unió támogatását meg kell figyelni, nyomon kell követni, hogy mi történik vele, és ez a pénz pedig azért ment Görögországba, hogy az emberi jogokat, az emberi méltóságot megvédjék. Görögország hűtlenül kezelte ezt az összeget, és sürgős fellépésre van szükség, mert emberi életek vannak veszélyben. Az Európai Parlament is látja, hogy Görögországban nem tartják be a megállapodásokban rögzítetteket. Ez pedig az, hogy minden ember méltósága szent és Amennyiben szeretnének -e további információt, állok a rendelkezésükre. Most a bizottságnak adom át a szót. Turlemoszi asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A bizottság önökhöz eljuttatott dokumentumában és a petíció benyújtójától hallottak alapján én is szeretném megköszönni a lehetőséget. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri a görögországi helyzetet, és ismeretes, hogy 2015-ben, amikor a migránsválság a csúcsára ért, illetve a kezdődött, a bizottság támogatta Görögországot, műveletileg és pénzügyileg is, ahogy ezt itt is hallhattuk. Az eredeti dokumentumok alapján nyilvánvaló, hogy a, a HOME, az ECO, az SRSS főigazgatóságok és az európai ügynökségek, a Frontex, a menedék ügyi hatóság támogatta Görögországot műveleti szinten, annak érdekében, hogy segítsék a görög hatóságokat a válság leküzdésében. Az idő eltelt, és a migránsok száma már nem olyan magas, mint korábban, de a helyzetet szoros figyelemmel kell kísérni, és az EU és a bizottság részéről folytatni kell. Ez az oka annak, hogy a Home és Eco főigazgatóság személyzete ott van, annak érdekében, hogy támogassák a görög hatóságokat, hogy javítsanak műveleti kapacitásukon. De hogy fenntartható és megfelelő politikát folytassanak, ami a menedékre vonatkozik és a befogadásra vonatkozik, hiszen a petíciónak ez a lényege. Sok minden történt, a fogadási kapacitásokat növelték, főleg a szárazföldön, a szállás lehetőségek az UNHCR és egyéb partnerek segítségével javultak. 27 ezer hely áll rendelkezésre a lakás tervezetben. És a menedékérőknek lehetőségük van benyújtani a kérelmüket, de emelni kell a színvonalat, kiskorúak esetében és olyanok esetében, akik szükséget szenvednek. Magas szintű látogatások, technikai konferenciák állandóan vannak. Tehát folytatódnak. A problémák még mindig nagyon jelentősek, és foglalkozni kell velük. Még egy megjegyzésem lenne a dokumentumunkhoz. Említettünk egy pénzügyi tervet is 2017 tekintetében. Ezt 2018-ban is folytatták, és 2019-ben is folytatják. Annak érdekében, hogy a görög hatóságokkal együttműködjenek, hogy a befogadó politikát fenntarthatóvá és megfelelővé tegyék. Tényszerű adatok alapján, a szükséges szolgáltatások alapján, amelyeket nyújtani kell. Szeretném biztosítani önöket, hogy folytatjuk a helyzet figyelemmel kísérését, hiszen a bizottság szerepe az, hogy megfelelő fogadási viszonyokat biztosítson az embereknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most megnyitom az eszmecserét. Szakorefa asszony kapszol. And, and let me be clear. One minute each, no. Mindenki csak egy percet kap, egy minutummal se többet, mert nagyon nagy késésben vagyunk. Köszönöm szépen. Hát egy ponton nagyon szintetikus leszek, mert hát mindjárt el kell mennem az AFET szakbizottsághoz. Nos, itt nagyon komoly feljelentésekről van szó, vagy állításokról az országommal szemben. Ezek olyan kérdésekre vonatkoznak, mint például az alapokkal való visszaélés, És mi ennek az eredménye? Az, hogy az ország nem volt képes megfelelni a követelményeknek, és képtelen volt megfelelő a helyzetet biztosítani a menedékkérőknek. Görögország valóban óriási terhet vállalt, de ettől még emberi életekről beszélünk. Emberi életekről, amelyek szörnyűséges utazások után érkeztek meg hazámba, és aztán Görögország feladata az, hogy ezeket a személyeket megvédje. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, és Görögország a következő üzenetet kell megkapja. miután nem csak a kormány felelősségéről van szó, hanem más szervek is, bizonyos civil szervezetek is hibákat követtek el, ezért fontos lenne az, hogy az ellenőrzéseket minden szinten meg kell valósítani. Köszönöm szépen, Maria úr. Elnök úr, szeretném megköszönni a petíciók beterjesztőinek, mert valóban, amit ők elmondanak, az egybeesik azzal, amiről én állandóan 2015. szeptembere óta beszélek. Gyakorlatilag ki is az, aki itt ebből a legtöbbet profitálja, hát bizonyos civil szervezetek. 1,7 millió, milliárd euróról van szó. Ők kapnak az Európai Bizottságtól alapokat, és ahogyan Sziljanidis biztos is elmondta, ezek közül vannak olyanok is, amelyek már most is szerződésekkel rendelkeznek. Fontos lenne, hogy az OLAF is megvizsgálja azt, hogy a civil szervezetek hogyan is működnek. Mert egyes civil szervezetek úgy működnek, mintha legalábbis államok lennének az államon belül, és ebben az esetben a helyi regionális szervezeteknek kellene támogatást nyújtani, hiszen ők azok, akik a munka oroszlán részét végzik. Ezen kívül fontos lenne az ellenőrzés javítása, az OLAF ellenőrzéseit is meg kellene valósítani a görög közigazgatással kapcsolatban. Botrányos ez a helyzet, én már legalább tízszer beszéltem egyébként erről a plenáris ülésen is. Mi történik? felépítenek valamit Korintoszban, akkor utána Pireusz következik, vagy más olyan területek, ahol menekültek élnek, viszont a bizottság állandóan bezárja a szemeit. Most, amikor kirobbant a balhé, az Európai Bizottság az Olaffal fenyegetőzik, pedig mi már évek óta elmondtuk, hogy ez mekkora problémát jelent elnök, az Olaf éppen az esetleges szabálytalanságokat akarja kivizsgálni, ez most történik, ez most van folyamatban, úgyhogy ezt nagyon komolyan kell vennünk. Kunyeva asszony, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korábban egy menekült befogadó ország voltunk, de most több mint 60 ezer személy hirtelen megérkezett, velük valamit kezdeni kellett, szerintem így is gigászi erőfeszítéseket tesz az ország ezeknek az embereknek az ellátásával kapcsolatban. És ami amit az állam megkap, azt a civil szervezetek is meg kell, hogy kapják, ugyanakkor az állam által elköltött összegeket be is kell vallani, illetve ezeket közé kell tenni. A miniszterek már arra is utaltak, hogy a civil szervezetek is havonta a költségeikről készítsenek egy beszámolót. Ők viszont ezt elutasítják, és valóban elfogadhatatlan a helyzet, de hát itt olyan számokkal kell megküzdeniük a hatóságoknak, amit egyszerűen nem bírnak. most éppen az Olaf vizsgálódik Görögországban, és nem is találtak semmi visszaélésre adó, okot adó kérdést. Köszönöm, Szárján Akulops úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ez nem egy hiba, ez politikai kérdés, mert vannak olyan vizsgálatok, amelyekkel fel kell fedni azt, hogy hol történtek jogsértések, akár a civil szervezetek részéről, akár az állam részéről. A helyzet pedig elfogadhatatlan, és ez azért van így, mert a válság kezelésével kapcsolatban nagyon sok a speciális vállalkozói érdek is, itt pedig a profit az, ami a vállalkozásokat mozgatja, és egyre többet kapnak a civil szervezetek is, és hát e, itt is óriásiak a visszaélések. Úgyhogy a kérdést nem úgy kell megfogalmazni, hogy milyen ellenőrzések történnek, hanem inkább úgy, hogy a civil szervezeteket ki kellene zárni a migránsok ellátásából, mert ez az állam feladata, és azt gondolom, hogy az ellenőrzést a helyi hatóságoknak kell elvégeznie, tehát tartsuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Libétől kértünk egy véleményt, ezt meg is kaptuk, ebből pedig az derül ki, hogy a Libe is úgy látja, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Úgy tűnik, hogy az abszorciós ráta az ISF részéről nagyon alacsony Görögországban. Mit lehet tenni? Nos, hát tartsuk nyitva, és várjuk meg, hogy az Olaf mit derít ki, írjunk a görög hatóságoknak arról, hogy mennyire aggódunk, a fogadási és életfeltételek tekintetében nem csak a szigeteken, hanem a szárazföldi területeken is, és jó lenne azt is látni, hogy hová tűntek el a pénzek. És reméljük, hogy minél hamarabb választ fogunk erre kapni. Köszönöm szépen! Zárjanopulos úr, most végre az öné a szó, egy teljes órával késésben vagyunk, úgyhogy nem is tudom, hogy mit csináljunk. Ez a 75-ös és a 374-es petíciók. Két és fél percet adok mindenkinek, szerintem az elég lesz, mert ismerjük a helyzetet. Kérem, hogy nagyon röviden, összefoglaltan próbálják meg összefoglalni a helyzetet. Köszönöm szépen. Elnök asztal. a mezőgazdasági dolgozó képviselőjével is beszéltünk. A szakszervezeti világszövetséggel meglátogattuk az egyik Apúliai fogyjai helyett Nem új problémáról van szó, már 20 éve. Itt mezőgazdasági munkások vannak, akik olyan körülmények között élnek, ahogy ezt látják a képeken. Tehát ez borzalmas, itt Európa közepén. Nincs otthonuk, nincs fűtésük, nincs áramuk. És visszaélnek a helyzetükkel, borzalmas körülmények között élnek, és borzalmas körülmények között dolgoznak. Nőkről és gyerekekről is szó van. Nincsenek munkaszerződések. Igazából kenyér morzsát esznek, de csak is akkor, hogyha dolgoznak. Kihasználják őket, visszaélnek a helyzetükkel. És állandóan azzal fenyegetik őket, hogy elveszik munkájukat, hogyha protestálnak. Milyen régió ez? Ez egy sivár régió Olaszországban, és 2014 és 2020 közötti programban ez a régió 1,6 milliárdot kapott. Hova ment ez a pénz? Hát ide biztos nem, mert ez, ez itt egy borzadája mi van és Görögországban is láthatunk hasonló helyzetet. A bizottság is foglalkozott már vele. Manolátóban, a Peloponnészoszon az eper, szedé, eper szedők helyzete hasonló. Mint Olaszországban, a látogatás után meg is gyilkoltak munkásokat, és ezt az olasz rendőrség még nem is jelezte most a petíció végére érek, a petíciót nyitva kell hagyni, másodszorban ki kell vizsgálni a helyzetet, el kell küldeni az olasz kormánynak, és az olasz kormánynak pedig nyilatkozni kell a helyzetről, hogy milyen intézkedéseket szeretne foganatosítani, hogy munkaszerződések születnek-e, hogy jogosan tartózkodhassanak a mezőgazdasági munkások Olaszországban. Kedves kolléganők, kollégák, nagyon koszos kezekben vannak ezek az emberek. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy a határidőt betartotta Konde úr és három percig hallgatjuk meg az ügyét. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaptam. Azért vagyok itt a mai napon, mert lehetőséget látok abban, hogy szót kapjanak láthatatlan emberek, olyan emberek, akik léteznek, de mégis hallguk nem hallatszik. Éveken keresztül, mint tudják, mezőgazdasági munkát végeztek ezek az emberek, és a szakszervezeti jogoknak a megadása nélkül. A mezőgazdaság világviszonylatban gyümölcsöző, hogy úgy mondjam, és így van ez Olaszországban is. Az olasz borok, az olasz, pálma, ö, olasz ö, olajbogyóból szerzett ö, olaj, ö, és más nem, meg, meg, illetve a bor, illetve a, a bor területén is, akár csak a búza előállítás területén kimagasló helye van Olaszországnak. Az exportja Európának óta óriási, és ebből az exportból 8%-ot tud magáinak Olaszország. Ehhez tegyük hozzá még az élelmiszer agráriparnak a tevékenységet, amely 27 milliárdnál magasabb összegű nyerességgel kecsegtet. A számvevőszék Olaszországban kimutatta, hogy 2014-2020-as periódusban a kap révén 40 egy milliárd dollárnyi magasabb összeget tudhatott magának Olaszországra, ehhez persze hozzájön még az olasz költségvetésből származó források, és mind ez a mezőgazdaságnak kedvezményezett tehát. Az első megfigyelésünk pedig a következő. Azok az emberek, akik dolgoznak, akik megdolgozzák a földeket, nem profitálnak mindebből. Ma Olaszországban mindenütt jelen vannak a mezőgazdaságban dolgozók, ész, délen, éjszakan, mindenütt. a munka viszonyokat, munka szerződések kötik Olaszországban. Ez egy nemzeti keretek között működő munkaszerződés típus, és ennek keretében szerződéses bér biztosított, többek között jogosítva azt, hogy szállás, biz, közlekedés, szállítás is biztosított legyen, csak úgy, mint az anyasághoz való jog, az egészségbiztosítás, az apasághoz való támogatás is, a családpolitikának a támogatása, és így tovább. Szóval mit látunk mind ezzel párhuzamosan azt, hogy 400 ezer, 430 ezer dolgozója a mezőgazdaságban illegális kerületek között dolgozik több mint 132 ezer ember pedig szociális szempontból teljesen kitett életet visz a 30 százaléka a dolgozóknak pedig kevesebb, mint 50 napot dolgozik évente a mezőgazdasági ágazatban. Nagyon sokan közülük olyan munká, olyan dolgozók, akik migránsok, külföldi állampolgárok, és nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek kint az áram nélküli vidékeken, láthatják a fényképeken is, mi itt vagyunk, mindannyian itt ebben a teremben ugye házzal, lakással rendelkezünk, már pedig Európában még léteznek ilyen viszonyok, mint amelyeket a fényképeken látnak jelenleg. Láthatják tehát, hogy milyen emberek, milyen helyzetekben élnek, nem tekintik őket embereknek. Mi azt követeljük, hogy az Európai Unió legyen képes fellépni érdemileg, azaz, hogy a közös agrárpolitika kap keretében tudjon az Európai Unió érve szerezni az alap jogoknak, alapértékeknek. Ugyanis semmiféle jogot nem kapnak ezek a dolgozók. Úgy gondolom, hogy az élelmezés való élelmezéshez való jog az identitásunknak a része. Erről nem mondhatunk le. Az élelem, az élelmiszerek az életet biztosítják. Ugyanakkor nem adhatnak táptalajt annak, hogy rabszolga viszonyok alakuljanak ki, létezzenek. Mindazon személyek, akik ezen viszonyok mögött ott vannak már, mint az életviszonyok között, az élelmezési viszonyok között élnek, az ősorsokat is látni kell. Nem szabad, hogy diszkrimináció menjen végbe az agrártevékenységben, az élelmezésben. Köszönöm szépen, nagyon világos volt, amit előadott, és azt is látom, hogy eh, nagyon sokan támogatják már itt a teremben. Emmanuel Cabot, szeretném most a bizottság részéről megkérni, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen a bizottság tudatában van a drámai helyzetnek, ami Rinyánóban van, és Púliában, Olaszországban tudjuk, hogy milyen a helyzete a külföldi munkavállalóknak a mezőgazdasági szektorban. Több, több száz munkás zsákmányolnak ki ezen a vidéken. A külföldi munkavállalók helyének, eh, eh, helyzetének javítása prioritás a bizottság számára. A bizottság számára hozzáférhető információk alapján a legálisan ott lévő dolgozókat és az illegálisan ott dolgozókat is érinti. Az első kategória akik legálisan dolgoznak, tehát rájuk teljes mértékben vonatkozik az Európai Unió menekültügyi, illetve munkahelyi szerződése, ugyanúgy kell bánni velük, mint a nemzeti dolgozókkal, ugyanolyan munkafeltételeket kell bizonyítani, biztosítani, megfelelő életszínvonalat, egészségügyi ellátást. nagyon fontos az, hogy panaszt is tehessenek a munkáltatói ellen. Más a helyzet azoknak, akik eh, illegálisan tartózkodnak az Európai Unióban, hiszen eh, ők egy szürke zónában vannak, és a tagállam feladata, hogy hogyan legalizálja ezeket az embereket. És nagyon fontos az, hogy biztonságosan visszajuttassák őket származási országukba. A foglalkoztatási irányelv megtiltja az illegális munkavállalók foglalkoztatását. És tagállamoknak lehetővé teszi, hogy megbüntessék azokat a munkáltatókat, akik kizsákmányolják a munkavállalókat. És a irreguláris, tehát az illegális mezőgazdasági munkások helyzete a legnehezebb. De az Európai Unió foglalkozik mind a két csoport helyzetével. Emellett a bizottság támogatja a helyi és az állami hatóságokat, hogy átfogó válaszokat dolgozzanak ki ezen jelenség orvoslására. A, az AMIF, a Menekültügyi és Integrációs Alap Olaszországban a jövőben is felhasználásra kerül. Ugyanúgy, mint a strukturális és regionális alapok és főleg az európai mezőgazdasági alapok 2014 és 2020 között, és az olasz régiók intenzíven élnek ezzel a lehetőséggel. A bizottság nagy figyelmet fordít a helyzet megfigyelésére Olaszországban, és figyelemmel kíséri, hogy az irányelvet hogyan hagyják végre. Köszönöm szépen! és köszönjük az írásbeli városát is. Mária úr, elnök asszony, köszönöm, hogyha most van egy ilyen ajánlás a koordinátoroknak, akkor én úgy gondolom, hogy sürgős a dolog, tehát egy nagyon lényeges kérdés, és most megismertük a petíció benyújtójának a álláspontját is, és most sürgősséggel azzal kell foglalkoznunk, ami tényleg sürgős, és nem valamivel foglalkozni azt hittem, hogy még látok olasz kollégákat, mert kíváncsi lettem volna véleményükre, hogy érdekli őket, hogy mi történik Olaszországban. Na jó. Hát gazdasági migráció van Olaszországba, és ott van ezen emberek serege, akiknek nincsen joguk, kihasználják őket, kizsákmányolják őket, nagyon alacsony béreket kapnak, és hogyha már nincs rájuk szükség, akkor elzavarják őket. Eléggé nehéz a helyzet. És itt a kapról is szó van, és a megfelelő pénzekről. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi történik, és írunk az olasz kormánynak, hogy megválaszolja a kérdésünket a helyzetre kapcsolatban. És az illetékes régióhoz is fordulunk, hiszen különféle kompetenciák vannak, és a kompetens illetékes hatóságok pedig megkapják majd a levelünket, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan. Tehát itt a nemzetközi egyezményekre kell majd utalni. Köszönöm nyitva hagyjuk a petíciót, és levelet küldünk az olasz kormánynak, hiszen eh, minden okunk megvan rá, hogy eh, nyitva tartsuk az ügyet. Európai talajon van ez a dolog, ahogy Maria Szúr is rámutatott, és elfogadhatatlan, ami történik. Elfogadhatatlan, hogy emberi lényekkel így bánjanak az Európai Unió területén. A jó szándék is nagyon fontos, és ezt pedig világosra tesszük. Rendben van? Ez az, amit megtehetünk. És akkor most áttérünk a következő petícióra. Még mindig van egy fél óránk, amelyet elvesztegettünk. Most pedig eh, a 189-es, petíció Antonio Luis Vázquez Delgado itt van, és örülök, hogy felszólíthatom, hogy szóljon hozzánk három-négy percig. Minél rövidebb lesz, annál jobb. Mm, Mind nagy figyelemmel hallgatjuk, majd öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kapok köszönetet szeretek mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget ad a számomra, hogy megnyilatkozzam. Szeretném hozzászomat együttesen tenni majd az Egyesületnek a képviselőjével. Szeretném kiemelni, milyen helyzeten szembesülünk. Ez egy olyan helyzet, amely azt idézte elő, hogy követeléssel állunk elő. Szeretnénk, ha oda jutnánk, hogy megoldást találjon a felvetésünk. Ez egy régi ügy, 30 éves ügy. Azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy ez a petíció továbbra is nyitva maradjon léteztek, létrejöttek már lépések, és üdvözöljük ezeket. Léteznek olyan csoportok, amelyek összességében 160 ezer főt képviselnek. Ezek olyan nők és férfiak, akik spanyolként lépnek fel, de mások is, akik Spanyolországban megfordulnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a petíciókat figyelembe vegyék, és nyitva tartsák. 30 éve már létrejöttek megállapodások, négy darab összességében. Ugyanakkor ezeket nem tartották be a különböző olasz vagy spanyol kormányok, a spanyol különböző kormányok. Tehát ezért kérjük azt, hogy továbbra is maradjon napirenden nyitott formában ez a petíció az autonómiák és a különböző polgármesteri hivataloknak a fellépései, illetve hát az államnak a legfőbb képviselői, és egy nemrégiben, itt eh, pontosabban november 13-án jóvahagyott eh, rendelkezés alapján 310 képviselő hagyta jóvá azt a kezdeményezést, amely egy népi kezdeményezés, és amely arról szól, hogy azonos munkáért azonos bérezés járjon. Miről is van szó? Arról, hogy egyes munkakörökben 160 ezer 160 euróval többet kap egy férfi, mint egy nő. 160 euróval. Mutyala Adzsát is hallgassuk meg, ő az, aki elindította ezt a mozgalmat. Mikrofon kérnénk szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, az a szervezet, amelyet képviselek, az azt igényli, hogy a rendőrség alkalmazottak igazságos szociális jogokhoz jussanak. Azok a bérkülönbségek, amelyek megnyilvánulnak a rendőrségnél Spanyolországban, illetve a Guarda Civilénál, nagyon jelentősek, Katalónia rendőrség, vagy a Baszkföld rendőrséghez képest, azt észleljük, hogy nagyok a béreltérések, például a nyugdíj tekintetében, a rendkívüli szolgáltatás nyújtás tekintetében, illetve különböző egyéb jutatások területén, és akár 30 százalékos is lehet ez az eltérés a rendőrség és a vádás Civil között. És ezek a testületek már több éve láthatónál ezeknél, hogy e, milyen bérkülönbségekkel szembesülnek, megállapodások is születtek a szakszervezeteknek a közreműködésével, de mégis ezeket nem tartották be. 1994-ben íme milyen megállapodás született. Ebben megfogalmazódik az, hogy 92-ben született egy olyan megrendelkezés, amely kimondja már, hogy nem érvényesülnek a, a bér azonosságok, és két év, három évre rá pedig elérik majd ezt a bér egyenlőséget. 24 év elteltében mindez nem valósult meg, ezért hoztunk létre egy olyan civil szervezetet, amely az állami rendőrség tekintetében azt igényli, hogy érvényesüljön a béregyenlőség Spanyolországban. Aztán október 13-án 553 ezer aláírás született spanyol körből ennyi spanyol állampolgár ö, hagyta jóvá ezt a kezdeményezést. Mit igénylünk? Azt, hogy a bér egyenlőség valójon meg, és a nyugdíj szolgáltatások esetében is érvényesüljön az egyenlőség. És Szeretnék azt is, hogy a különböző pótlékok területén is, bérpótlékok, havi pótlékok esetében is megnyilvánuljanak az egyenlőségi viszonyok. Nem került betartásra a megállapodás, éppen ezért fordultunk az Európai Parlamenthez, azért, hogy elérjük a céljainkat. Éppen ezért a petíciókat szeretném, hogyha figyelembe vennék, nyitva tartanak, mind addig, ameddig nem sikerül orvosolni az egyenlőtlenséget. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság nyugtázza ezt a bérkülönbséget, mint ahogy azt megteszi egyéb diszkrimináció terén, és szeretnénk ezen kívül egy levelet hogyha elküldenének a spanyol kormánynak, és elismerések kerüljön az, hogy milyen diszkrimináció létezik. És hát jelmeztem már, hogy a parlamentben hányan, több mint 500-an írták alá azt a petíciót, amelyet szembesülünk. Interesting, you know, that also Köszönöm szépen. 16 százalék az átlagos gender fizetési különbség legyen rendőr, tanár, ügyvéd, és ez szégyen. És most örülök, hogy a bizottságot kérhettem meg. Stefan Olson, svédnek tűnik. Köszönöm. Tökéletesen igaza van, elnök asszony. Nagyon figyelmesen hallgattuk a benyújtót, és figyelmesen elolvastuk a petíciót is. Értjük. hogy úgy érzi, hogy diszkrimináció van. Elnök asszony is tudja, és rá is mutatott, hogy a szerződésben nem lehet tehát nem lehet diszkriminálni, tehát a nem alapján nem lehet kevesebb bért fizetni. Értjük, hogy erre hagyatkozik. De inkább arról van szó, hogy az emberek ugyanazt a munkát végzik, és nem ugyanannyi fizetést kapnak. Itt az 1.5-ösben, a szerződés 1.5-ös pontjában is szabályozzák ezt, Ön a bizottságtól kér fellépést. Kiváló, köszönöm. Van egy kollégája, Corte Rodriguez. Szeretné kommentálni? Nem. Tehát a 189-es petíció többé-kevésbé ugyanaz, de nekünk az így jó. Köszönöm, elnök asszony a másik petíció egy kicsit más, hiszen itt is a nemi diszkrimináció, nemek közötti diszkriminációról van szó. Különbséget kell tennünk, fizetésbeli diszkrimináció, amely a nemi alapú diszkrimináció, vagy a nemek közötti fizetés különbség, ez több dologtól függ, ez nem csak diszkrimináció, hanem munkaerőpiaci szegregáció, az élet és a család, munka és a család összeegyeztethetősége. A bizottság megpróbál ezzel a két problémával foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most hallottuk a bizottságot is, hogy válaszolt mindkét petícióra. Most pedig a tagokat kérem meg, hogy szóljanak hozzá, hogy ha szeretnének, két különböző témáról van szó. Köszönöm szépen, és ki is használom az időt, mert kevés időnk van. Az igaz, hogy a diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség nagyon fontos érték számunkra, és az azonos munkáért azonos bér is fontos szabály. Világos az, hogy ez a diszkrimináció amennyiben faj, nem vagy szexuális orientáció miatt történik, akkor világos. De amikor a amikor Spanyolországban ugyanazt a munkát végzik a különböző rendvédelmi szervek, csak egyszerűen más az egyenruhájuk, akkor ezt nehezebb megragadni. Nincsenek erre magyarázatok, és azt hiszem, hogy az állam sem viselkedhet ilyen önkényesen. Ez is hozzátartozik a diszkriminációmentesség. Ez már pedig Spanyolországban 30 éve ez történik. A Guardia Civil vagy a spanyol rendőrség miért keres kevesebbet, mint a tartományi Mossos, vagy pedig a Policia Foral? A nacionalizmus ilyen értelemben kifizetődő, mert az ottani rendőri szervek sokkal magasabb fizetést kapnak. Pedig ráadásul az állam fizeti őket is. A spanyol kongresszusban a diszkrimináció ellen petíciókat nyújtottak be, és gyakorlatilag az összes politikai frakció, párt támogatja ezt, nem akarunk privilegiumokat beépíteni a rendszerbe. Ezért kérem a következőket. Az Európai Bizottság figyeljen oda erre a kérdésre, és a szerződések őreként viselkedjen, küldjön a spanyol alsóháznak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a vonatkozó spanyol jogszabályok a diszkriminációt szüntessék meg, hagyjuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg el nem fogadnak egy mentességre vonatkozó szabályt. Emlékeztetnék arra is, hogy a Guardia Civil és a spanyol rendőrség mindannyian a biztonságunkat nekik, nekik köszönhetjük, formálisan is a terrorizmus ellen, a korrupció, korrupció, szint, korrupció ellen szintén fellépnek európai szinten is, és azt hiszem, hogy a Huszapol az egy nagyon civil jellegű szervezet, és fontos az igazságszolgáltatás ezeknek az embereknek is. Köszönöm. Hát ez majdnem három perc volt. Nárt úr, Hát azért ez elképesztő, hogy amikor szexion, szexuális típusú diszkriminációról van szó, akkor az diszkrimináció és, ként, de, és kész. De amikor intézményi szinten valósul meg mindez, az nagyon nehéz. Szerintem ez egyszerűen botrányos. A rendőrség amely ráadásul sokkal veszélyesebb és nehezebb feladatokat lát el, mint a tartományi rendőrségek, hogy őket érje fizetésbeli diszkrimináció, ez szerintem nagyon furcsa és elképesztő. Mindenesetre a gazdasági jogokra vonatkozó a NENSZ egyezmény hetes cikkében benne foglaltatik az, hogy azonos munkáért azonos fizetés jár mindenféle diszkrimináció mentességével. Éppen ezért kérjük, hogy a spanyol alsóház végre először most a némpárt és a szocialista párt is ugyan már 92 óta erről beszélnek, de mégsem valósították meg. Most azt mondják, hogy most majd itt az idő, és megvalósítják. Úgy történik, úgy történik minden, ahogy azt a politikusok szeretnék, úgyhogy nem hiszem, hogy itt ezeket az álságos megoldásokat kellene támogatni. Itt az Európai Parlamentben a, van a helye a megoldásának ennek a problémának. Küldjünk egy levelet a spanyol hatóságoknak és a spanyol parlamentnek, és tartsuk nyitva a ö, petíciót, mert hogyha nem, teszünk, nem teszünk így, akkor ugyanaz fog történni, ami 92 óta mindig, vagyis semmi nem fog változni. Angela Valina. Köszönöm, Cecília. Először is szeretném megköszönni a petíciók beterjesztőinek, hogy itt vannak, és hogy elmagyarázták a problémáikat. Itt nem csak arról van szó, amiről a mai napon beszélünk, az ő petíciójuk gazdasági szempontokra szorítkodik, szorítkozik, de ugyanakkor nem csak erről van szó, szociális jogaik, sztrájkhoz való jog, stb. Én azt hiszem, hogy itt ebben a szakbizottságban hozzászoktunk már ahhoz, hogy az Európai Bizottság nem igazán ad választ a kérdéseinkre, úgyhogy nem igazán lep meg bennünket az sem, amit most válaszolt. Mert azt mondja, hogy nem kompetens ebben az ügyben, nincs hatásköre. Ugyanakkor a globális helyzetet a, is meg kell vizsgálni a fegyveres erők szempontjából. Szabályokra van szükség, homogén szabályokra uniós szinten. Ezt az ügyet talán mélyen ki kellene vizsgálni, mielőtt döntést hozunk, és az biztos, hogy végig kell gondolni ezt a helyzetet, hogy hogyan is lehet garantálni a kollektív jogokat, hiszen ez is a mi munkánk lényegét képezi. Szeretnénk javítani az általános helyzeten, és ezért konstruktíve azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és végeztessünk el egy tanulmányt a biztonsági erők, a rendvédelmi szervek munkafeltételeiről az egész Európai Unióban, hogy tényleg részletesen ismerjük meg ezt a helyzetet, és aztán a Peti részéről egy levelet írunk, amelyet te is aláírhatnál, Cecília, a munkaügyi biztoshoz, hogy ő is ezekkel az illetékes spanyol hatóságokkal vegye fel a kapcsolatot. Köszönöm. Szoledád, te vagy az utolsó. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíciók beterjesztőinek, hogy eljöttek, és egyetértek velük. Valóban. Olyan petíciókról van szó, két különböző téma, de a diszkrimináció, a bérezésbeli különbség a lényege mind a kettőnek. Én most konkrétan a spanyol rendvédelmi szervekre utalva szeretnék arra utalni, hogy mennyire fontos jogalkotási szempontból is a nemek közötti esélyegyenlőséget megteremteni. Európában nagyjából 16%-os a különbség a férfiak és a nők közötti keresetekben, ezzel gyakorlatilag a nők 60 napnyi munkanapot ajándékoznak az társadalomnak. Fontos lenne elfogadni egy olyan tervet, amelyben egy irányelv testesülne meg, és amely a különböző irány, amely a köve, különböző vonatkozó um, jogszabályokra nézve horizontálisan uh, figyelembe venni a férfiak és a nők közötti különbségeket a bérezésben. A spanyol államszervezet esetében azt látjuk, hogy nem emelték a béreket, és ugyanakkor nem gondolom, hogy itt egy nacionalista problémáról van szó. Inkább még azt fűzném hozzá, hogy már ma is elismertük azt, hogy szükség van arra, hogy kiegyenlítsük a számlákat, és 2018 és 2020 között ezt meg is kell tenni. Ezt már ki is számolta a spanyol kormány, hogy ez mennyibe kerül. Márt Láká úr, a jelenlegi belügyminiszter már megkezdett mindent, hogy ezt megvalósítsa. Természetesen tartsuk akkor nyitva ezt a petíciót, és november 13-án született meg ez a bizonyos jogszabály tervezett a spanyol alsó, alsóházban, úgyhogy hagyjuk nyitva a petíciót és kövessük nyomon. Azt javaslom, hogy a következőt tegyük. Nyitva hagyjuk a petíciót, írunk a spanyol hatóságoknak, emlékeztetjük őket az EU cselekvési tervére, hogy a nemek közötti bérezési különbségek tűnjenek el. Az egyik a 189-es, a másik pedig a 240-es petíció, azt is nyitva tartjuk, és írunk itt is a spanyol hatóságoknak, a kormánynak, ahogy néhányuk mondta, itt nemzetbiztonságról van szó, nemzeti európai biztonságról, az európai polgárok biztonságáról, és ez pedig egy teljesen nyilvánvaló diszkriminációs eset. És úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója pedig egyetért ezzel Beatrice. Csak nagyon röviden egyetértek az elhangzottakkal, de fontos lenne utalni arra, hogy támogatjuk azt, hogy spanyol szinten valósuljon meg ez a már megkezdett jogalkotási javaslat. Ez az ő feladatuk, mi nem alkothatunk jogszabályt helyettük, őket kell ebben támogatni. Nemzeti parlamenthez is fordulunk, írunk egy levelet a nemzeti parlamentnek és a kormánynak, hiszen ők a jogalkotók. Ezt tesszük, köszönöm, köszönöm önöknek, hogy elutaztak ide, köszönjük, hogy eljöttek. Apám is rendőr volt, én mindig jól érzem magam rendőrök körében. Örülök, hogyha vannak. Ó, mindegyikük rendőr? Hát az nagyszerű. Fantasztikus. Apám tavaly halt meg, és annyira büszke lett volna, annyira örült volna, hogy ilyen sok rendőrrel vagyok egy ülésen. Bármikor jöjjenek vissza. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és legyen egy biztonságos útjuk Spanyolországba. Most pedig egy újabb spanyol egy újabb spanyol petíció, 328-as, ismét a rendőrök szociális jogairól, az EU rendőreinek szociális jogairól, sztrájkhoz való jogukról, egészség és biztonsági körülményeikről. Ángels Boskán Précios, a petíció benyújtója. Örülök, hogy eh, átadhatom négy percre a szót. Az rendben lesz? legyen nagyon gyors. Eh, buenas tardes. Eurocop... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. 500 ezer rendőrt képviselünk, európai viszonylatban is jelentős számról van szó, és egy petíciót nyújtottunk be a kollektív tárgyalásokkal és a kollektív tárgyalásokhoz való joggal kapcsolatosan. Az egészségvédelem, a biztonság a munkahelyen, ezek a tartalmai a petícióknak. Nyilván minden egyes országnak saját magának kell az irányelvet átülteni a saját jogrendjében, de mindenképpen ez úgy kell megtenni, hogy ne legyenek akkora különbségek, mint amelyenek léteznek az európai állampolgárok jogai között. Tehát a biztonsághoz való jog, a munkaviszonyok korrekt kialakításához való jobb, ezt kell biztosítani, már pedig nagyon nagy az eltérés a különböző tagállamok joggyakorlata, jogalkotása között e területen. Mindent be kell tennünk azért, hogy a viszonyok azok korrektek legyenek az átültetés során, úgy, ahogy ez megtörtént más irányelvek keretében, például a tengeri munkások munka viszonyaival kapcsolatosan. Nagyon fontos a megfelelő védő öltözet, specifikus kesztyűk, amiket nem lehet megvágni, és így tovább konkrét kockázatokkal kell számolni, és az EU és a bizottság nem is, nem is említi az által elkészített feliratban azt, hogy a minimális biztonsági és egészségügyi védelem szempontjából a kettes cikk miatt a rendőrökre ez nem vonatkozik. Tehát erről nem is tesz említést az Európai Bizottság. Most miért kellene a rendőröknek nagyobb kockázatokat vállalni, mint másoknak? Miért kellene az életünket áldozzuk másokért, és anélkül, hogy ezeket a kockázatokat, amelyek sokkal magasabbak, mint más kategóriáknál, legalább csökkenteni lehessen. Tehát nagyon fontos lenne a az ügyek kivizsgálása, a munkavédelmi um, helyzet uh, megvizsgálása. A rendőrök testi épségének védelme rendkívül fontos. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban uh, európai uh, szintű jogszabály készülne el, mert enélkül továbbra is meg fogják ölni a rendőröket az utcákon, Mm, nem olyan régen például Granadában halára sebeztek egy, egy rendőrt, mert nem volt megfelelő felszerelése, golyóálló mellényel nem rendelkezett. Szörnyű az, hogyha nem kapják meg ezeket az alapvető ellátásokat, mint amilyen például a vágásmentes kesztyű. A rendőröknél ez különösen fontos lenne, és ezért azt szeretnénk, hogyha elismernék a tagállamokban a rendőrökre vonatkozó betegségeket, tehát amik a munkakörükből fakadnak, és ráadásul még csak nem is sztrájkolhatnak a rendőrök, pedig a sztrájkjog megtagadása világosan az Európai Szociális Kartával szembe megy. Lehet ezt szabályozni, de nem lehet megvonni ezt a szabadságjogot a rendőröktől. Nagyon fontos az egészségügyi ellátás megszervezése. A sztrájkjogat lehet szabályozni, de nem lehet megvonni tőlük, és Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban és Norvégiában például a rendőrség is sztrájkolhat. Más alapjogok, mint a gyülekezési szabadság, a szólásszabadság, a tájékozódáshoz való jog, a kollektív szerveződések és a kollektív tárgyalások jogát állandóan meg sértik Írországban, Portugáliában és Spanyolországban is. Katalóniában például nem ismerik el a kollektív tárgyalások jogát az ott dolgozó rendőrök számára. Ami pedig a, a közbiztonságban dolgozókat illeti, Hasonlóképpen a bírókhoz és ügyészekhez nagyon gyakran sürgős esetekben is dolgozniuk kell, úgyhogy a sürgősségi pótlékot nem szabad tőlük megvonni. Fontos lenne az, hogy a tagállamok közötti különbségek megszűnjenek, sőt, még a, néha ez azonos, az adott tagállamon belül is nagyon nagy különbségek mutatkoznak. És végül ne felejtsük el, hogy ezen keresztül diszkriminációt tehetünk lehetővé emberek között, attól függően, hogy hol laknak, vagy hogy milyen munkát végeznek. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a helyzet súlyosságára felhívta a figyelmet. Most szeretném Szilvi Fint megkérni az Európai Bizottságtól, hogy adjon választ erre a felvetésre. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint tudják, az emberek az egészségügy tekintetében, a munka jog tekintetében mind egyenlőek lennek, ugyanazon jogok illetik meg őket az európai rendelkezéseknek alapja. Ami a munkaügyi egészségi viszonyokat illeti, a rendőröknek, a rendőrségi állománynak védettek az Európai uniós rendelkezések vonatkoznak a rendőrségre, ugyanúgy, mint más munkavállalókra. És itt a keret irányelve is tudok utalni az egészség és biztonsághoz való jog tekintetében, mint ahogy közé tették ezt a különböző dokumentumot, ezt a dokumentumot, ugye felmérést készített a kockázatokról a munkavállaló, és ezt meg kell, hogy tegyék a, munka, a munkaadók, a munkaadók az európai jogalkotás fényében. Aztán vannak olyan munkatevékenységek, amelyeket külön biztosítani kell a rendőrség állománya számára, és erről is rendelkezik az keret irányelv az egészség és biztonságról, tehát azon munka területeken, ahol nagyobb a kockázat az egészségre vagy az általános biztonságra, ott további intézkedések kell solt keríteni a munkáltatóknak. És hát a rendőrök különösen ki vannak téve speciálisan, különleges mértékben, nagy mértékben veszélyes helyzeteknek. A keretirányelv és egyéb irányelvek is vonatkoznak a rendőrségre, az Európai Bizottságnak nem áll szándékában az, hogy specifikus irányelvet vagy egyéb jogalkotási eszköz hozzon létre a rendőrséggel kapcsolatosan. Egy, kettő, a szájkhoz való jognak az érvényesülésével kapcsolatosan ön tökéletesen aláhúzta azt, hogy a szerződés kizárja azt, a, hogy az európai hatáskörben tartozzék a sztrájkoknak a szabályozása, a szociális kártát, illetve az emberi jogok egyezményét ön említette. Nos, tehát az ember elprób az Emberi Jogok Európai Bírósága rendelkezik illetékességgel a sztrájkjog érvényesülése kapcsán, többek között a rendőrségi sztrájkok esetében. Itt a hivatkozási alapok különbözőek lehetnek, többek között ugye a rendőrök biztonsága, és a tagállamoknak van mozgástere a tekintetben, hogy szabályozzák, mérlegeljék az adott helyzeteket, és adott esetben korlátozza a, korlátozzák a sztrájk jogot speciális okokra hivatkozva. Az Európai Bizottság bíróság ezzel együtt előmozdítja a jogok érvényesülését, mégpedig a szociális pillérnek a keretében, amely 2017-re lett kihirdetve. Ebben a pillérben megjelenik a jogoknak a teljes köre a munkavállalatok számára, és így például a sztrákjog, amely minden munkavállalót megillet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen! Most megnyitom a kollégáknak a vitát. Még van egy petíciónk, nézzenek rá az órára. Beatrice? Köszönöm szépen. Én csak annyit mondanék a bizottságnak, hogy nem csak jogi intézmény, ön, aki a, az Európa jogot kell értelmezze, mert nekem úgy tűnik, hogy most csak ezt teszi, az Európai Bizottság sokkal proaktívabb szerepet is betölthet a felvetett problémákkal kapcsolatban, és ezért jó lenne, hogyha erre odafigyelné, és szeretném, hogyha az eszközeikkel élne a bizottság, és nyitva hagynánk ezt a petíciót, mert egy nagyon fontos kérdésről van szó, ráadásul olyan tagállamoknak, amelyeknek a jogrendje az, Euró- az Emberi Jogok Európai nyilatkozatának 11-es cikkének ellentmond, illetve a sztrájkjoggal szembe megy, ezeknek az országoknak írjunk egy levelet, és ez főként akkor kell összehangolni, amikor az európai biztonságpolitikát éppen próbáljuk összehangolni. Köszönöm, Mária úr! Köszönöm szépen, Elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom a petíciót, és szeretném az Eurokopnak megköszönni, hogy benyújtottak a petíciót, hiszen ezek a témák nagyon fontosak. Itt olyan emberekről van szó, akik ki vannak téve a legnagyobb veszélynek és kockázatnak hiszen eh, többféle kockázatnak is ki vannak téve, egészségügyi kockázatnak, és ezt mind-mind figyelembe kell venni. Tehát, hogyha nem kapnak megfelelő ruhát, munkaruhát, az nagyon veszélyes a számukra. Itt arról is szó van, hogy eh, a munkahelyeket is biztonságosabbá tenni a felszerelés biztosítása pedig az állam feladata. Hiszen a rendőrök csak is akkor tudják feladatukat elvégezni, hogyha megfelelő feltételek között dolgoznak. Hiszen a mi biztonságunkért kockáztatják életüket és az egészségüket. Tehát az egészségük prioritás. Nagyon fontos, tehát a rendőrök helyzete, és ezt a petíciót pedig hagyjuk nyitva, és irányozunk elő konkrét intézkedéseket. Hogy amit hallottunk, az tényleg Görögországra is érvényes legyen. Görögországban például nincsenek golyóálló mellények. Köszönöm. Nart úr mindig, mindig hozzászól. Akkor nézzük meg, de gyorsan tökéletesen felesleges az, amit az Európai Bizottság mondott, de ez igaz bármilyen petícióra, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hány pozitív választ adnak a nyitott petíciókra, akkor azért elég érdekes következtetést tudunk levonni ebből. Teljesen világos az, hogy egy olyan témáról beszélünk, amely munkavédelmi szempontok összehangolását jelenti, ez emberekről szól, olyan emberekről, akik az életüket kockáztatják azért, hogy a mi életünket megvédjék. Ez nem csak nemzeti hatáskörbe kell költözön, mert, ö, ö, tartozom, mert így egy olyan Európát hozunk létre, ahol mindenki azt csinál, amit akar. A rendőrség munkáját össze kell hangolni európai szinten. Köszönöm, megpróbálom összehangolni egy olyan dolgot fogok most tenni, amit még sosem tettem korábban. Van, van egy európai ügynökség, amely az egészséggel foglalkozik, írnunk kell egy levelet nekik, és vázolni kell azt a helyzetet, amelyet most az Eurocop bemutatott. Reméljük, hogy megfelelő információkat kapnak majd, és remélem, hogy gyakorlati segítséget is adhatnak hiszen egy dologban egyet kell értenünk a bizottsággal, nagyon fontos az irányelv végrehajtása, de ez a nemzeti hatóságok feladata. És a bizottság felszólíthatja őket, de hogyha a tagállamok nem teszik, akkor nem a bizottságot vádoljuk, hogy nem ültetik át megfelelően az irányelvet. Tehát amit itt megtehetünk, tehát ez az első alkalom, a petíciós bizottságba az én vezetésem alatt, hogy igazából az, egészség, az Európai Egészségügyi Ügynökséget is bevonjuk a dologba. De ez a legjobb dolog, amit tehetünk. És akkor utána majd megnézzük, hogy mi lesz 6-8 hónap után, és meglátjuk, hogy elég volt-e. Ez rendben? Úgy lesz, hogy mindenki boldog ezzel. És a rendőrök is, remélem. Jó, Nagyszerű. Mindenki boldog, tehát akkor így is zárjuk le. És 9 percünk van, mielőtt a tolmácsolás véget ér. És tényleg megpróbálok nagyon hatékony lenni. Üdvözlöm Miguel Vicente Núñezt a Petíciós Bizottságban. A 419-es petíciót nyújtotta be, és rögtön át is adom a szót 5 percre maximum. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak. A petíció, amelyre hivatkozunk itt, munkaviszonyokra vonatkozik mégpedig egy igazi szociális dzsungel alakult ki, mégpedig egy nemközi-ről van szó, amely az Európai Unióhoz tartozik, Luxemburgban működik. 2004-re nyúlik vissza a konfliktus, akkor, amikor az európai közalkalmazati jogállásrend létejött, és nem következett be változás, fejlemény, mármint pozitív fejlemény azóta, sőt ellenkezőleg ugyanazon oktatók vagy nevelők a legkülönbözőbbféle munka viszonyban vannak, miközben a munka köreik azonosak léteznek ugye kogens jogszabályok, és hát látjuk azt, hogy a munka típusokban, a, a, a, a végzés során a legkülönbözőbb szerződés típussal alkalmazzák ugyanazon munkakörekre ezeket a napköziben dolgozó nevelőket már pedig a időszakos szerződéssel dolgozók olyan jogviszonyban vannak, amely persze létezik természetesen, de mikor már évtizedek óta ilyen jogviszonyban, ideiglenes foglalkoztatásban vannak, ez már nem fogadható el. Tehát rendkívül sokfajta szerződés létezik, rendkívüli nagy bérkülönbségekkel egy a három hozza különbség adott esetben is. Ez oda vezet, hogy a szociális, illetve az általános hangulat a lehető legalkalmatlanabb a nevelő munka végzéséhez. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy szabályozott szakmáról van szó. Szabályozott munka illetve szabályzatról a luxemburgi jogviszonyokban, és mindenkinek egy, az adott ágazat szociális védelmét kellene élvezniük, és úgy gondolom, hogy a szerződések jogviszonyban lévőknek egy része akár úgy mondhatjuk, hogy a szociális dömpingnek az áldozata mert hogy a bértábla olyan eltéréseket mutat, amely azt mut, azok, arról tanúskodnak, hogy alatta vannak a saját kategóriáját, őknak pedig 2400 eurós lenne a, a havi referencia alap. Akkor, akik nagyon hosszú ideje, rövid idő munkaszerződések meghosszabbításával dolgoznak, azok strukturális keretnek tulajdonképpen az áldozatai. Ugyanazon tevékenységet végezek már folyamatosan, de nem mondta ki a szerződésük az, hogy kik alakítják ki ezeket a pontos munkafeltételeket, és akkor, amikor például betegségszabadságra mennek, az első napoknak a fizetetlenségét például nem szabályozzák rendesen. Több év óta szembesülünk ezzel a helyzettel. Ezen munkavállalók esete a 2804-es irányelvnek a fényében vizsgálandó, amely irányelven az európai szociális jogról van szó, nevezetesen arról, hogy azonos bánásmódot kell, hogy biztosítsunk, és a munkavállalási viszonyok is állandóvá, tehát tartósá kell, hogy eh, váljanak. Eh, a adott esetben itt az illetékes ö, intézmény nem biztosítja ezen feltételeket, az SZDL. És az 5 és 6-os előbb idézett irányelv, 2008-as irányelvnek, tehát 5-ös 6-os cikkeit nem érvényesülnek. Az Európai Bizottság vajon hogyan kívánja ezt kezelni? Ugye több ö, olyan ö, időszakosan korlátozott szerződés került évek során meghosszabbítása, amelyeknek az áldozatai ezek a szerződéses emberek, akiknek a szerződését át kellett volna már alakítani korlátlan időtartamú szerződésre. És hát vannak olyan korlátlan időben szerződésre dolgozók, akiket kitettek annak, hogy átalakították a szerződésüket korlátozott időtartamra. Tehát elnök asszony láthatják, hogy ez egyszerűen vadregénybe vagy nyugati világba utaló viszonyokat eredményezett. Éppen ezért fordulunk a petíciós bizottsághoz hogy szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy annak krónisztikus viszonyok alakultak ki egyik intézményükben, és ez nem méltó az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez. Azt kérjük, hogy nyitott maradjon ez a petíció, mind addig, ameddig csak lehetséges, és mindaddig, ameddig a diszkriminációt nem számolták fel. Elnök asszony, beszéltünk arról is, hogy mennyire költséges az élet Luxemburgban, de ez egy mellékszál a problémához képest. Elnök asszony, még azt emelném ki, ha megengedi, hogy több személy is itt van Sajnos kifutunk a tolmácsolási keretből három perc múlva, tehát adjuk meg a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság is reagáljon, illetve a kollégák is, akik még itt vannak a teremben, hozzászóljanak. Elnök azt, hogy csak egy percet kérnék. Elnök sajnos már öt percet túlépett, úgyhogy nem tudom ezt megbiztosítani. A biztonságnak kell, hogy megoldjuk a lehetőséget, máskülönben nem fogják hallani. A bizottság? Köszönöm szépen, elnök azt, hogy mikrofont kérnék szépen. Itt most hallatszik-e? Most már hallható-e? Igen, köszönöm szépen. Természetesen csak az Európai Bizottság nevében tudok reagálni mindenre, az Európai Parlament nevében nem. Tehát kicsit menjünk vissza 2004-re, az akkori viszonyokhoz. A luxemburgi jog szerinti munkavállalók akkoriban ö, azt kapták, lehetőségként, hogy szerződéses jogviszonyba kerüljenek a luxemburgi jogviszonyoknak az alapján. Egyeseket elfogadták, és a luxemburgi jog szerint kerültek alkalmazásra. Azóta ez megszűnt, tehát a luxemburgi jog szerint alkalmazatokat mi nem emelünk át, nem veszünk át. Akkoriban személyes döntések dönt, születtek ezen emberek részéről, és hát tovább kell, együtt kell élnünk ezzel. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek az emberek a nyugdíjba fognak vonulni fokozatosan, és ilyen módon kifutó rendszerben ö, dolgoznak. Aztán vannak azok a szerződések, akik a különböző munkaviszonyokban vannak, időszakos munkavállalásban, határozatlan időre szóló szerződéseket dolgoznak, és így tovább. A határozott időre szerződtetek esetében ott vannak a nyelvi kérdések. Vannak olyan gyerekek, amelyeknek az anyanyelve nincs jelen a nevelői kör anyanyelvében, mármint anyanyelvével nem esik egyben, nem olyan nevelő, aki az ő anyanyelvükön tudna szólni. És ugyanakkor pont ennek az orvoslására vettünk fel olyan személyeket, olyan nevelőket, akik az adott nyelveket beszélik, ezért vettük föl őket időszakos szerződéssel, és úgy tudik, hogy mégis ők vállalták ezt a munka, munkáltatást, és mert hogy ez vonzó volt a számukra. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az időt is betartotta Márten úr. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a petíció benyújtókat. Sajnos csak egy perccel fogok rendelkezni, de mégis megpróbálok nagyon tömör lenni. Lehet, hogy ismétlem magam, legalábbis ez az érzésem, mert nem először van az, hogy ilyenfajta petícióval szembesülünk, amely petíciókban az európai intézményeket marasztalják el, amely intézmények nagyon-nagyon gyorsan reagálnak minden világ viszonylatban megnyilvánuló problémával, viszont a saját ö, nem tudnak kellő gyorsasággal söpörni. Én azt mondom, hogy nem válaszol, kaptunk választ arra, hogy milyen ö, ugye diszkrimináció történik bér szempontjából. Már pedig bérdiszkrimináció itten megvalósul, ezeket pedig tüldje, tiltja az európai jog, sőt az európai jog gyakorlat is, az Európai Bíróság már megnyilvánul többször, minden államot emlékeztetett arra, hogy azonos munkáit azonos bér jár. Egy. Kettő, azt látom itt a petícióban, az észrevételekben, hogy strukturális hiányosságok miatt nem tudják lecserélni az összes időszakos szerződése dolgozókat, mert hogy a nyelvi profil ezt nem teszi lehetővé. De hát az Európai Bizottságnak kötelessége képezni a saját személyzetét. Tehát amennyiben nyelvi igények merülnek fel, akkor képezik ki a személyzetet az újabb nyelvekre, és ezáltal biztosítsanak nagyobb rugalmasságot. Arra is emlékeztetnék, hogy az Európai Parlament ugye kezeli az óvodákat, és több ízben már Strasbourg elítélt túlélte ugyanezen okoknál. Azaz, hogy visszaéltek a túlságosan, a időszakosan lezárt, tehát határidős szerződésekkel. És úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek ezen jog bennem tartása egyszerűen egy őrület. Az Európai Bizottság kitalálta most a bér optimalizációt, az adó optimalizációnak a mintájára, mert hogy erről is van szó, vagy erről van szó, éppen ezért javaslom, hogy a petíció maradjon nyitva, és nagyon gyorsan találjunk megoldást arra, hogy illegális